Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Jó napot kívánok mindenkinek. Kedves kollégák. We're about to get started. Elkezdjük a munkát. Az első napi rendi ponttal ennek a témája a napi rend elfogadása. Azt javaslom, hogy hagyjuk jóvá a következő változást a mai napi rendünkön. 9-es pontnál történik ez a változás, Koeljó jelentés, a Schengeni vívmányok kiterjesztése Bulgáriára, Romániára. Egy kis fennakadás van a légiközlekedésben, közlekedésben, ezért változik a programunk. Tízes pont az Európai Parlament stb. dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésén. ezt szeretném, ezt a kettőt a következő libe ülésre halasztani, ezt az utóbbi pontot legalábbis, hogy minden nyelven rendelkezésre álljanak a dokumentumok. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezeket a változásokat elfogadjuk, és most nézzük a második napi rendi pontot, az elnök közleményeit megelégedésemet szeretném kifejezni a legutóbbi Libe delegációs látogatással kapcsolatosan. Az Egyesült Államokba látogatott ez a delegáció, Washingtonba. Nem sokára megkapják mindannyian az erre vonatkozó jelentést. Nagyon eredményes megbeszélés sorozatot folytattunk, és ez lehetővé fogja az Európai Parlament számára tenni, hogy egy nagyon fontos határozatot elfogadjon. Ezt nagyon érdekesnek tartjuk mindannyian. Joe Biden az Egyesült Államok alelnöke nyitotta meg ezt a megbeszélés sorozatot beszédével. Plenáris ülésen mondta el ezt az üléset, és ez PFTP megállapodásra vonatkozó tárgyalásokat indított el ezzel. Ez ma lesz és holnap Reinhard Prib úr, aki bizottsági igazgató, és május 12-én fog tájékoztatást tartani a TFTP tárgyalások eh, első fordulójának eredményeiről. Úgyhogy lesz alkalmunk arra, hogy ezt az egészet megvitassuk. Malmström biztos asszonyjal. Now we are moving to point number three. Nézzük a harmadik nap, napi rendi pontot. Malmström biztos asszony beszámolója a felelőssége alá tartozó területen az új bizottság hatályba lépése óta elvégzett és folyamatban lévő munkáról. Mászröm biztos asszony azt kérte a szakbizottságunktól, hogy tartsunk egy eszmecserét a legutóbbi időben felmerült kérdésekről, amelyek az ő hatókörére, felelősségi körébe tartoznak. Nagy örömmel fogadjuk őt, és a tagjaink pedig nagyon szívesen állnak rendelkezésére az eszmecserére. Mászrom asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő, asszonyok és urak, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sokukkal már találkoztam előadókkal, árnyék előadókkal, de először találkozom a teljes szakbizottsággal a meghallgatásom óta. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy nem utoljára vagyok itt, hanem rendszeresen tudunk majd eszmét cserélni ezen a fórumon is. Az új bizottság megkezdte munkáját, a bizottság, a parlament és a tanács közösen megpróbáljuk feltárni az új helyzet lehetőségeit, az új bizottság, a Lisszaboni szerződés értelmében hogyan tud együttműködni a többi intézménnyel, a teljes együttdöntési eljárás keretében. Remélem, hogy szorosan és sikeresen tudunk el, együttműködni az én területemen is. A bizottság, a tanács és a parlament most már a lényegi kérdésekre összpontosíthat, és nem kell annyit foglalkoznunk a formális eljárási kérdésekkel, hiszen nagyon sok feladatunk van, különösen az igazságügyi és belügyi területen, és nagy reményeket fűzök a jövőbeli munkához. Kérem az elnök urat, hogy engedje meg, hogy egy kis áttekintést adjak a munkánk különböző területeiről. Vannak azért olyan dossziék, amelyek nehézséget fognak okozni a jövőben. Reding asszony és jó magam bemutattunk a Stockholmi programmal kapcsolatosan egy cselekvési tervet, amely széles körben felvázolja azt az ambiciózus tervet, amelyet erre a mandátumra alakítottunk ki, nagyon sok feladatot tűztünk ki magunk elé, és ezt egyébként tavaly decemberben a miniszterek döntötték el, illetve hagyták jóvá együtt döntésben, és reméljük, hogy választ ad mindez az európai állampolgárok kívánságaira, kívánalmaira is, és önökkel is nagyon fontos lesz majd erről egyeztetni a mandátum első hónapjában, hiszen most már három hónapja dolgozunk az új bizottságban, három javaslatot mutattam be. Nagyon fontosnak tartom a kísérő nélküli fiatalkorúakkal kapcsolatos javaslatot. Ez egy nagyon összetett kérdés, és különböző civil szervezetekkel is egyeztettünk már erről. A cselekvési terv közös Európai Uniós megközelítést irányoz elő, a gyermekek legjobb érdekét szem előtt tartva az alapvető jogok kartája alapján és az ENSZ egyezmény alapján. Ezen ezzel kapcsolatosan különböző felépéseket határoz meg ez a program, megelőzés, a megoldások feltárása, egyéb intézkedések, konkrét intézkedéseket is elképzeltünk, és ezek nem csak a bevándorlási politikához kapcsolódnak, hanem foglalkozunk a migráció alapvető okaival is. A bizottság elfogadta az első éves jelentést a bevándorlásról és a menedék kérdésről, menedék, külügyről. A francia 2008-as francia elnökség alatt tett kötelezettségvállalásokkal van ez összefüggésben. És a jelentés megállapítja, hogy az EU tagállamok bizonyos előrelépéseket megtettek, de még sok feladat maradt a jövőre, és sok mindenen kell még javítani. Az egyik legfontosabb javaslat, az egyik első javaslat a Frontex ügynökséggel volt kapcsolatos. Ez a Frontex megbizatásának felülvizsgálata, az operatív kapacitások felülvizsgálata, illetve annak lehetővé tétele, hogy meglegyen a saját felszereltsége, illetve a saját legénysége, és sokkal függetlenebb legyen. Azután az alapvető jogok megerősítése, és hogyha egy tagállam egy bizonyos operációba belépett, akkor kötelező legyen számára ezt támogatni. Buzutil úrral fogunk együttműködni ebben a dossziében, azt úgy tudom, hogy ő az előadója ennek a sis vel és a visszel kapcsolatosan Coelho úrrat úgy látom visszatartja hamu felhő, de vele dolgozunk együtt ebben a témakörben az e, első szakaszra vonatkozó teszt eredményei rendelkezésre állnak. A bizottság üdvözli az április 23-i jelentést ezzel kapcsolatosan. Most már azokra a kötelezettségvállalásokra kell összpontosítanunk, amelyek a e, üzembeállításra vonatkoznak, illetve e, a elkészült a költségvetési becslés, most a rendszerkövetelményeket tárjuk fel, amelyeket majd a szerződéses keretekbe kell beépíteni. A következő ősszel lesz a második szakaszbeli tesztelés, és hogyha ezek a lépések lezártak, lezárultak, akkor lehet meg erősíteni a költségvetést július végén, vagy pedig októberben, a nyári szünet után, ha ez nem sikerül a vízzel kapcsolatosan a központi rendszer tesztelése késedelmet szenvedett 2009-ben, április 6-án idén elkezdődött újból. Eddig pozitívak az eredmények, a bizottság bízik benne, hogy a vállalkozó sikeresen lezárja május végéig a tesztelési szakaszt. A szakbizottságot továbbra is tájékoztatni fogjuk az erre vonatkozó lépésekről nyitottan és átlátható módon. És nagyon büszke vagyok arra is, hogy március végén két javaslatot bemutathattam, ezek nagyon közel állnak a szívemhez. Az egyik eh, az emberkereskedelemmel kapcsolatos, a másik pedig a gyermekek eh, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni fellépésre vonatkozik. Ezek szörnyű bűncselekmények, ezek általában összekapcsolódnak és nagyon fontos, hogy erősebb legyen itt a jogi szabályozás, és súlyosabbak legyenek a büntetések. Mindent meg kell tennünk ennek érdekében, meg is fogunk tenni mindent. Remélem, hogy önökkel és a tanácssal minél hamarabb megállapodásra fogunk tudni jutni ezzel kapcsolatosan. Most a jövőről, a prioritásainkkal kapcsolatosan először is a legális bevándorlás az egyik legfontosabb téma. Egyre jobbak a lehetőségek a határokon át nyúló mobilitásra, ezt mindannyian tudjuk, ezért nagyon fontos, hogy kezeljük a migrációs folyamatokat, ez előnyös minden érdekelt számára. Azt is tudjuk, hogy a bevándorlás hozzájárulhat az Európai Unió gazdasági teljesítményéhez. A nyári szünet előtt két jogszabályalkotási javaslatot fogok bemutatni az idénymunkásokkal munkásokkal kapcsolatosan, illetve az ICT-vel kapcsolatosan. az Európai Unión belüli és az Európai Unió és egyéb országok közötti szakértelem cserére vonatkozik ez a javaslat. Ugyanezen a területen, a bevándorlás területén van egy olyan célkitűzés, amelyről nagyon sokszor beszéltem a meghat- meghallgatásomon is, a tagállamok közötti szolidaritás ez a téma. Több intézkedést tettünk már ezzel kapcsolatosan. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek a menedé- menekültügyi rendszerére nagyon nagy nyomás helyezkedik, egy próbaprojekt lezajlott Máltával kapcsolatosan, és ennek értékelése és tapasztalat alapján figyelembe veszük azt a lehetőséget, hogy ezt a próba projektet kiterjesszük, és egyfajta rendszeres alkalmazási mechanizmus alakítsuk át a vízumokkal kapcsolatosan, Bosznia-Hercegovinával, Albániával kapcsolatosan előrelépést tudtunk elérni. A vízum liberalizálás érdekében ez egy nagyon fontos cél, az elmúlt hetekben sokat dolgoztunk ezen, részletesen haladtak erről két héttel ezelőtt a Lébeszakbizottságban. A szolgálataim most készítik elő a jogszabályalkotási javaslatokat, és remélem, hogy minél hamarabb ezeket önök is megismerhették. Ahogyan ígértem, júliusban bemutatok egy közleményt, amely beszámol a legfontosabb jogszabályalkotási és szakpolitikai lépésekről a terrorizmus elleni harcban, és a legfontosabb kihívásokról is szól majd ez a dokumentum. Régen kértem már ezt az Európai Parlament, és ezt az új intézkedésekre tett javaslatok kidolgozása előtt fel kell tárnunk a helyzetet, hogy tudjuk, hogy miféle fenyegetettséggel nézzünk szembe az Európai Unióban. A bizottság készít a belső biztonsági stratégiával kapcsolatosan is egy közleményt, ősszel fogjuk ezt elfogadni. A bel- és igazságügyi tanács februárban fogadja majd ezt el a Stockholmi akciótervvel összefüggésben különböző fenyegetettségeket sorol ez fel, és meghatározza, hogy mit tehetünk európai alapon, hogy fellépjünk ezekkel a fenyegetettségekkel kapcsolatosan, mi a hozzáadott értéke az Európai Uniónak, és hogyan tudjuk tiszteletben tartani az alapvető jogokat, az adatbiztonsághoz fűződő jogokat, stb hogyan tudunk egy határozott európai fellépést biztosítani ezzel kapcsolatosan. Ezzel összefüggésben is várom az önök véleményét. A TFTP tárgyalásokat már említette az elnök úr, többen voltak önök közül Washingtonban. Remélem, hogy hasznosnak tartották ezt a tanulmányutat. Tudomásul vettük a határozatot, amelyet múlt héten elfogadtak. A Strasburgi uh, plenáris ülésen önök közül többen sajnos nem tudtak megjelenni a, szintén a közlekedési problémák miatt. Az előadó és az árnyék előadóval is egyeztettünk ezzel a témával összefüggésben. A mandátumot még nem fogadták el hat, hivatalosan. A parlamentben volt egy brit fenntartás, és az amerikaiakkal természetesen minél hamarabb megpróbáljuk megkezdeni a hivatalos tárgyalásokat, nagyon nehezek lesznek ezek a tárgyalások, nagyon ambiciózus a mandátumunk, de többször ígértem már, hogy folyamatosan tájékoztatni fogom az előadót is és a parlamentet is mindenről. Ugyanakkor a TFTP határozattal egyidejűleg a PNR határozatról is szavaztak. Ezzel kapcsolatosan majd egy közleményt fogunk kiadni, amely általánosságban szól a különböző adatcsererendszerekről, a PNR ennek nagyon fontos része. Az Európai Parlament nagyon konstruktív megközelítésben tárgyalta ezt a kérdést. Nem sokára a PNR-rel kapcsolatosan egy jogszabálycsomagot fogunk előterjeszteni, egy külső PNR stratégiával összefüggésben. Először, másodszor két tárgyalási irányelvet dolgozunk ki az amerikai és az ausztrál PNR egyezménnyel kapcsolatban, és aztán a harmadik szakaszban Kanadával, negyedik szakasz pedig egy új bizottsági PNR stratégiára tett javaslat lesz, ezt ne, minél hamarabb be fogom önöknek mutatni. Végül pedig, elnök úr, néhány olyan ügyre szeretném felhívni a figyelmet, amelyek nehézséget jelenthetnek, és amelyeken a, az elkövetkező hetekben sokat kell dolgoznunk. Az egyik ilyen téma az egy, egységes tartózkodási engedély, illetve a menedék jog kérdése. Egy olyan rendszert próbálunk kidolgozni, amely méltányos védelmet biztosít és egységes. Elfogadhatatlan, hogy Európában amikor megpróbáljuk közös nevezőre hozni a szabályainkat, ennyire különbözzenek a menedék jogi menekültügyi szabályok a különböző országokban, és az is elfogadhatatlan, hogy a menedékkérőket eltérően kezeljék a különböző tagállamokban a bizottsági javaslat már megszületett a harmonizációval kapcsolatosan európai szinten, ahol a hatékonyság és a méltányosság a legfontosabb prioritás. Köszönöm a támogatásukat ezzel a javaslattal kapcsolatban. Az Európai Menekült Támogató hivatalnak a létrehozásával kapcsolatos támogatásokat is köszönöm. Lambert asszony nagyon sokat dolgozott ezen. Több javaslat nagyon nehezen kezelhető, önök is tudják, én is tudom ebben a csomagban, és a menekültügyi csomagnak minden eleme, nagyon fontos része a jövőbeli menekültügyi rendszernek. A legfontosabb és legnehezebb kérdéseket kell először megtárgyalnunk, megnézni, hogyan tudunk tovább lépni. A következő belga elnökségnek ez fontos feladata lesz és az előadóval, árnyék előadóval együtt szeretnék egyeztetni arról, hogy hogyan tudunk tovább lépni ezekben a nagyon összetett kérdésekben, és kíváncsian várom a javaslataikat a továbblépéssel kapcsolatosan. Ami a visszatérést illeti, és a visszafogadást, ez is egy nagyon lényeges dosszié számunkra, és a bizottság egy javaslatot terjesztett elő ezzel összefüggésben. Ez az egyik legfontosabb külső dimenziója a menekültügyi politikának. Sajnálatosnak tartom, hogy nem fogadhattuk el gyorsan ezt a javaslatot különböző nehézségek miatt. A bizottság javaslata első lépés, amely elsősorban a pénzügyi támogatást irányozza elő a menekültügyi alapon keresztül, és előkészíti a Stockholmi program keretében az ambiciózusabb javaslatokat Remélem, hogy minél hamarabb megállapodást tudunk kidolgozni, amely az tárgyi lényegi elemeit elfogadja ennek a javaslatnak. Ez az egyetlen módja annak, hogy egy megalapozott és hatékony pénzügyi alapkezelést tudjunk kidolgozni, amely nem veszélyezteti a menekültügyi alap működését. Ha nem találunk megállapodást, akkor természetesen a menekültek számára lesz ez hátrányos, és ez sajnálatos volna, elnök úr. Végül pedig az egységes letelepedési engedéllyel kapcsolatosan ez is része a migrációs politikánkra vonatkozó stratégiának, nagyon fontos része. A keret irányelv, amely egységes tartózkodási és munkavállalási engedélyt határoz meg, nagyon fontos része a közös migrációs politikának. Nagyon szeretném, ha első olvasatban elfogadható lenne ez a szöveg, nem csak javítja a migráns munkavállalók körülményeit, hanem arra is biztatja a harmadik országbeli polgárokat, hogy legálisan keresenek munkát az Európai Unióban, és különös tekintettel vonatkozik ez az idei munkásokra, akiknek a helyzete a legkiszolgáltatottabb munka, biztonsági és egészségügyi szempontból is. Remélem, hogy támogatják a bizottsági javaslatot majd. Elnök úr, Hölgyeim és uraim, nagyon ambiciózus a tervünk, és ez csak a következő néhány hónapra vonatkozik, lesz még több is. Remélem, hogy sikeresen tudunk együttműködni konstruktív módon, hiszen nagyon nehéz, de nagyon fontos feladataink vannak a jövőre nézve. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Malmström, biztos. 20 kértek szót. 20 Úgyhogy azt javaslom, hogy mindenki két percben foglalja össze a mondani valóját, de még mielőtt megkezdenénk a vitát, Coelho úr, aki jelentés tevője, a Schengeni ö, egyezmény Romániára, illetve Bulgáriára való kiterjesztéséről. Nincsen itt, az izlandi vulkánkitörés ö, okozta problémák milyen, de azt kérte tőlem, hogy ö, a az értékelési jelentést, amely Romániáról és Bulgáriáról szól, minél hamarabb küldjék meg, annak érdekében, hogy az Európai Parlament is véleményét meg tudja fogalmazni. Tehát ő is ezt kérte, kérte, hogy ezt az információt a tanács is küldje el, de egyelőre nem érkeztek meg ezek a dokumentumok. Éppen ezért most akkor kezdjük meg a vitát, és meg is adom a szót a koordinátoroknak, és azután a többi parlamenti képviselő kapja meg majd a szót. Busuti úr szólal fel először két percben. Köszönöm szépen, Maström asszony, nagyon örülök annak, hogy eljött ide, hogy rendelkezésünkre áll, és köszönöm szépen a az összefoglalását. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az Európai Parlament első olvasatban elfogadta egy évvel ezelőtt a menekültügyi csomagot. Egyébként azt hiszem pont egy évvel ezelőtt, mert mintha május 7-e lett volna pont az időpontja ennek az elfogadásának. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban a késés nem nekünk tudható be. De az teljesen világos, hogy amikor elfogadtuk az első olvasatot, akkor világos politikai prioritásokat fogalmaztunk meg. Ezeket nem vagyunk hajlandóak feladni. Ez egyik a szolidaritás, ez nagyon fontos számunkra, és ez alatt azt értjük, hogy legyünk szolidárisak egyrészt magukkal a menedékkérőkkel, de legyünk szolidárisak azokkal az országokkal is, akik leginkább kivannak téve a menekült hullámoknak, és nehezen tudnak megküzdeni velük. Úgyhogy ezt még egyszer szerettem volna itt elmondani, ezt nagyon fontos, hogy tiszteletbe tartják, tartsák. A menekült csomaggal kapcsolatban szeretnék öntől felvilágosítást kérni, ugyanis számomra úgy tűnik, vagy más parlamenti képviselőknek is, ebben a szakbizottságban legalábbis, úgy tűnik, mintha egy kicsit bizonytalanság uralkodna a szezonális munkásokkal kapcsolatban, és ennek mindenképpen hatása lesz az egész dosszié ütemezésére az egyes engedélyezésekkel kapcsolatban. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha még egyszer elmondaná világosan, hogy lesz javaslat a szezonális munkásokkal kapcsolatban még a nyár bekövetkezte előtt, mert az ön nyilatkozatának hatása lesz a mi szakbizottságunk munkájára is az egységes engedélyezéssel kapcsolatban. Aztán a TFTP-vel kapcsolatban, ugye itt a banki adatok átadásával kapcsolatban eljut, ellátogattunk Washingtonban, és ott úgy láttuk, hogy az amerikai hatóságok nyitva állnak a tárgyalások előtt, még a legnehezebb kérdésekkel kapcsolatban is, mint például a banki adatok átadása. Ami nem világos számunkra az inkább az, hogy milyen alapvető politikai változtatásokra készül az Európai Unió, mert ezeket figyelembe kell vennünk akkor, amikor itt ezekkel az akadályokkal próbálunk megküzdeni, vagy ezeken megpróbálunk felülemelkedni. Nem tudom, hogy az Európai Unió hajlandó-e, vagy kíván-e alapvető politikai változtatásokat eszközölni, például a bankadatok átadására egyrészt, vagy pedig megpróbálja ezeket éppen ellenkezőleg csökkenteni. Ugyanis itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy megkérjük az amerikaiakat, hogy tegyenek így vagy úgy. És aztán a gyermekek szexuális kihasználásával kapcsolatban nagyon szeretnénk kérni a bizottságot, hogy a weboldalokat blokkolja, és nem világos számomra az, hogy vajon a bizottság lekívánja ezeket tiltani, vagy sem. Olyan weboldalakra gondolunk, amelyeken pedofil anyagok találhatóak. Köszönöm szépen, elnök. Kérem, hogy mindenki tartsa be a felszólalási idejét két percben, mert különben problémáink lesznek, nem fogjuk tudni befejezni az ülést. Lambrini úr következik. Igen, úgy látom, hogy ön itt van, de ő, ön koordinátor is egyben. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne az információkkal kapcsolatban. Az első kérdésem valóban a szezonális munkásokra vonatkozik, ugyanis ebben a kérdésben, mintha megakadt volna az egységes engedélyezési eljárási anyag. Ez számunkra rendkívül sürgős, és egyébként még ezen kívül fontos lenne az is, hogy a harmadik országokból érkező munkavállalókkal kapcsolatban milyen általános keretet kíván a bizottság megvalósítani. Aztán a másik kérdésem pedig az lenne a PNR adatokra vonatkozóan, hogy ezzel kapcsolatban mit terveznek, mikor kívánják kiadni a tárgyalási mandátumot a harmadik országokkal való tárgyalásokra. Kanada, Ausztrália és az Egyesült Államokkal kapcsolatban már történtek lépések. Nem tudom, hogy az európai modell, az európai tárgyalási modellt hogyan képzelik el önök, még mielőtt a mandátumot kiadnák. Köszönöm szépen. Elnök Weber asszony, Renáte. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött ma, és itt van velünk, és prezentált, és számomra úgy tűnik, hogy az ön által elmondott prioritások, hogyha a következő időre ennyire számosak, hát akkor az azt követő időre mit várjunk, mert azért ez nagyon-nagyon nehéz, és nem tudom, hogy hogyan lehetne prioritásokat felállítani az elhangzott listával kapcsolatban. Röviden két kérdésem lenne. Az előttem elhangzó kérdések inkább a menekült, illetve a bevándorlási területre vonatkoznak, én pedig a harmadik országokkal való együttműködés tekintetében szeretnék egy kérdést feltenni, illetve a visszafogadási egyezmények kapcsán hogyan is áll a tárgyalás például Pakisztánnal szemben, de Líbiára is utalnék, csak hogy két példát felhozok. Hogyan tudjuk biztosítani azt, az Európai Bizottság hogyan tudja biztosítani azt, hogy a visszaküldött emberek emberi jogai nem fognak sérülni itt ugye tranzitországok is kérdése is szóba jöhet. Nem tudom, hogy lesz-e egyfajta speciális diplomáciai biztosíték, vagy lesz egyfajta úgymondott emberjogi miniszter, aki majd figyel ezekre a kérdésekre. Hát nem tudom, hogy ez mennyire fog megvalósulni. A második kérdésem a jövőbeli a európai ügyész figurájára gondolok, itt a stokholmi cselekvési tervre gondolok, ugye ebben azt olvashatjuk, hogy az Eurojustból fogja kinőni magát ez a személyiség, de mégiscsak hogyan kívánják ütemezni időben ezt a kérdést, hiszen nekünk nagyon fontos az, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen felvegyük a harcot, és ehhez fontos az, hogy büntetőjogi sztenderdek rendelkezésünkre álljanak Európában, és nagyon fontos az is, hogy a vádlottak emberi jogait figyelem tiszteletbe tudjuk tartani. A következő évekre vonatkozóan hogyan gondolja az ütemezését ennek a munkafolyamatnak? Mennyire gyorsan, mennyire sürgősen fogunk kapni valamiféle első lépést ezzel kapcsolatban? tehát az Európai Ügyészség felállításával kapcsolatban. Albert úr következik. Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem lenne. Elsőként az általános adatvédelmi egyezménnyel kapcsolatosan a transatlanti együttműködésben. Milyen konkrét eh, részletes ütemtervben gondolkodnak? Tehát mikor várhatók a tárgyalások megkezdése, illetve mikor várható az egyezmény megszületése, különös tekintettel a jelenleg folyó TFTP egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokra. A második kérdésem a következő. Az értékelést követően, ami a jelenlegi biztonsági intézkedéseket illeti, mikor várható konkrét lépések, konkrét biztonsági intézkedések rendészeti, illetve igazságszolgáltatási területen. Ezek ugyanis észszerűek lennének. Mikor jelentik ezeket be, és tehát mikorra várhatók ezek? És ami pedig a PNR adatok tárolását illeti, mikorra várható ennek az irányelvnek az átdolgozása? Tavares. Köszönöm szépen. Tavares úr. Köszönöm szépen, biztos úr és tisztelt biztos asszony és tisztelt elnök úr. Röviden. Nem tudom, hogy a tárgyalások során meg lesz-e a bátorság ahhoz, hogy megváltoztassuk a megállapodást, a washingtoni delegációs utazásunk után egy kisé aggódom, amiatt, hogy az európai tárgyalási, kiindulási pont egy kicsit úgy tűnik, mintha az amerikai ki, tárgyalásoknak a végpontjával esne egybe. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogyan lehet áthidalni. Itt a SWIFT kérdésére is utalnék, és a TRTP hivatalnokokra illetve arról is szó van, hogy ezeket a kérdéseket ne engedjük ki az európai kézből az amerikai félnek. Azután az Európai Parlament nagyon szeretné, hogyha Vissza, hogyha Európa egy visszatelepülési egyezményt aláírna, és ez fontos számunkra a frakciókban is, otthon is, ezért fontosak az idevágó dokumentumok, és a mi szakbizottságunk 95%-os többséggel elfogadta az ide vonatkozó anyagot. De úgy tűnik, hogy eljárásjogi problémák adódhatnak, ugye itt a delegált jogi aktusok, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megváltoztatják a helyzetet. Számunkra világos az, hogy ugye a regionális prioritások fontos ö, külpolitikai kihatásokkal bírnak. Itt nem csak egy egyszerű végrehajtási intézkedésekről van szó, és egyébként a jogi szolgálatunk is azt mondta, hogy itt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szempontjából különbségek vannak köztünk, illetve önök között, de azért nem szabad, hogy itt megakadjunk, hiszen az Európai Bizottságnak is előre kell lépnie, mert egyébként nem tudunk előrelépni ebben a kérdésben. Klész úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök az, biztos asszony, itt a legális bevándorlást említette. Szeretném megtudni, hogy az Európai Bizottságon belül folynak-e viták arról, hogy mennyire tanácsos vagy mennyire szükséges további bevándorlást szorgalmazni? Itt ugyanis gondolnunk kell a befogadó kapacitásra is. Figyelembe vették a munkanélküliséget? A 25 millió munkanélküli Európában nem tudom, hogy ezzel számoltak-e, hogy ugyanakkor a bevándorlók sokkal olcsóbb munkaerőt képviselnek majd. És hát arra kéne törekednünk talán, hogy szakképesítéssel rendelkező bevándorlók érkezzenek, vagy például a szakképesítés nélküliekre is gondolt? Még egy kérdésem lenne. Törökországgal a visszatérítési egyezmény, ami nem létezik. Törökország komoly kibocsátója a bevándorlóknak, az illegális bevándorlóknak, illetve tranzitország is. És ellenállást mutat Törökország a visszatérítési egyezménnyel kapcsolatosan. Nem tudom, hogy milyen fejlemények történtek ez ügyben, illetve milyen terveik vannak a következő időszakban. Tehát az első fordulót lezártuk, a frakciók képviselői szóltak. Én nem tudom, hogy biztos az, hogy most kíván-e ezekre reagálni, vagy pedig szeretné meghallgatni a többi képviselőt. Akkor kérem, öné a szó. Elnök úr, köszönöm, ha egyetért vele, akkor szeretnék ebben az első fordulóban reagálni ugyanis elképzelhető, hogy az most elmondottakhoz képest lehet, hogy még lesznek további kérdések. Buzuti úrnak igen, a probléma valóban a tanácssal merült fel, és nem a parlamenttel, és szeretném az ön tanácsát is meghallgatni, mert valóban ezt blokkolja a tanács, és nyilván mi nem akarjuk feladni a prioritásainkat, amelyeket, amelyekről meg vagyunk győződve. Nyilvánvalóan ez a blokkolás nem egy ideális helyzet sem a bizottság, sem a parlament életében, úgyhogy jó lenne, hogyha elképzeléseket hajtan, hallhatnánk, kreatív ötleteket, hogy hogyan lépjünk tovább. Az idény munkásokkal kapcsolatosan azt mondanám, hogy igen, valószínűleg júniusban, ha bár ez nem egy végleges időpont. A swift kapcsolatos elképzelés alapja az, hogy tömeges adatokat adjunk át. A jelenlegi megoldást nem tudjuk fenntartani. Itt most valami, nem valami teljesen, gyökeresen újra törekszünk, hanem a puhatolózó tárgyalások során az amerikaiakkal arra próbáltunk törekedni, hogy itt a tömeges adatokra korlátozzuk az adatátadást. Ez egy nagyon bonyolult és nehéz tárgyalás sorozat lesz, de minden esetre a bizottság erre törekszik. A honlapok betiltása, blokkolásával kapcsolatosan ez volt a bizottság javaslata, nevezetesen, hogy a tagállamok kísérjék meg az illegális tartalmú honlapokat rögtön a forrásnál, a gyökerénél elfolytani ami esetenként eléggé bonyolult, hiszen a host nem az adott tagállamban van, és az illető országok részéről vagy minimális együttműködést tapasztalunk, vagy pedig eléggé hosszadalmas ez az eljárás, mielőtt ilyen honlapokat be lehet zárni. Egyébként az EU-ban már 10-12 ország foganatosít ilyen intézkedéseket együttműködésben a rendőrséggel, és az ilyen gyermekpornográf oldalakat blokkolják, betiltják. Mi igyekszünk megalkotni az összes jogi eljárást, aktust ehhez. Tehát itt most konkrétan ezekről a honlapokról van szó, és ez a blokkolás, tilalom, ez már 5-6 éve működik bizonyos tagállamokban. Nyilvánvalóan a bezárás a leghatékonyabb fellépés ilyen tartalmakkal szemben. Ami az idény munkásokat illeti, Gönc asszony, igennel szeretnék válaszolni. A bevándorlókkal kapcsolatos általános keret már a Stockholm programban is szerepelt. Most egész pontos időpontot nem tudok mondani, de a mandátumom alatt biztos, hogy napirendre kerül. A PNR és harmadik országok kérdésében Intenvelt jelentéstevő asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek mondanám, hogy itt bizonyos közös kritériumokat kell kidolgozni minden harmadik ország vonatkozásában. Nyilvánvalóan lesznek országspecifikus eltérések, de például az arányosság, a szubszidiaritás, a jogorvoslat és a többi tekintetében általános elvekre van szükség, amik hamarosan elkészülnek. A visszafogadással kapcsolatosan többen tettek fel kérdést, Weber asszony is, Pakisztán kapcsán. A az egyik közösségi vívmány már foglalkozik a visszatéréssel kapcsolatos védelemmel. Egyetlen egy szemét sem lehet visszatéríteni, mindaddig, amíg az egyéni helyzetét fel nem mérjük. Tehát ez a jogi jogszabály megfelelően erős védelmet biztosít. Ami pedig a főügyészséget, a főügyészt illeti, ez egy nagyon fontos javaslat. Reding alelnök asszony hatáskörébe tartozik, én most erről bővebben nem tudok szólni, de minden esetre a tanácson belül annyit tudok mondani, meglehetősen bonyolult kérdésként merült ez fel. Természetesen én kész vagyok ezt részletesebben megvizsgálni, tárgyalok az ő kabinetjével, és visszatérünk majd erre a kérdésre. Albrecht úr, igen, az általános adatvédelmi, adatbiztonsági egyezmény kapcsán a bizottság egy hónapon belül feltehetőleg megkapja a tárgyalási mandátumot, konkrétan Reddig asszony, hogy megkezdhesse a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal. Természetesen ez némi időt fog időbe, igénybe venni, hogyha megfelelő TFTP egyezményt akarunk elérni. De természetesen a nyár előtt már ez a mandátumunk meg lesz, de mint ahogy említettem, bizonyos időre szükségünk lesz, hiszen itt egy sor együttműködést kell áttekintenünk az amerikaiakkal, és biztos vagyok benne, hogy Reding asszony később majd önöknek is beszámol a részletekről. Az adat megőrzéssel kapcsolatosan. Szeptember 15-e a határidő, tehát nyár előtt már megkezdjük a konkrét munkát, és a nyári szünet végére terjesztjük elő a javaslatot. Tavares úr kérdésére, ami a tömeges adatokat illeti már válaszoltam. Várhatóan igen kemény tárgyalások előtt állunk. A tanács mandátum tervezete kapcsán is tisztában vagyok azzal, hogy ebben a helyzetben tovább kell lépnünk, de nem kerülhetjük meg azt a tényt, hogy itt tömeges adatokra korlátozódnánk. Ez, ezt egyébként az amerikaiak sem fogják feladni. A visszatelepülés, visszatérítés kérdésével kapcsolatosan illetve a felhatalmazáson alapú jogi aktusok kérdése. Ha ezt az utat választjuk, ez egy eléggé nehézkes eljárás lesz, hiszen itt gyorsan kell lépnünk, gyorsan kell reagálnunk. Nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás. Végezetül elnök úr, ami a legális bevándorlást illeti, itt arról van szó, hogy egyes tagállamoknak szüksége van legális bevándorlókra, elsősorban idény munkásokra, a mezőgazdaságban főleg, viszont a bizottság vagy a brüsszeli intézmények semmit nem oktrajálhatnak rá a tagállamokra. Ha idény munkásokat akarnak alkalmazni, akkor egyértelmű keretre van szükség a visszaélések, a kizsákmányolás elkerülése véget. Tehát itt nem arról van hogy a bizottság akar legális bevándorlókat vagy sem, mi pusztán a megfelelő jogi kereteket kívánjuk megteremteni. És egyébként a kék a döntést jövőre meg kell valósítani. Ez egy eléggé szűkörű irányelv, ami minősített többséget igényel. A Törökországgal kapcsolatos visszafogadás kapcsán én elmondhatom, hogy a törökök nagyon konstruktívak, és közel állunk a megállapodáshoz. Köszönöm szépen. Tehát az első fordulót követően további képviselők kapnak szót, de kérem, könyörgöm, hogy maximum két percben. Giacolino. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy figyelemmel követtem a Mászram asszony által elmondottakat. Minden cselekvési terv pénzügyi támogatásra szorul, szükséges ehhez a forrásokat megteremteni. És mi az első költségvetési, 2011-es költségvetési tervet át fogjuk nézni. Az én kérdésem alapvetően a következő. Mit gondolja a bizottság, hogy mit tud tenni már a régi probléma, mégpedig a börtönök túlzsúfoltságának problémájával. Ez egy óriási emberi problémákat okozó gond, amelyik sokszor öngyilkossághoz vezet, emberi problémákat okoz, szörnyűségeket okoz, és ez egy nagy kérdés. Tudni szeretnénk továbbá, hogy ami a kábítószer függőséget illeti, és megerősítem azt, amit már korábban elhangzott, hogy mi történik ebben a témában, és milyen módon lehet a bevándorlás témájában a tagállamok közötti szolidaritást megerősíteni, nem csak azokban az országokban, amelyek közvetlenül érintettek, hanem a többi országban, és milyen módon tudják a tagállamok közötti szolidaritást megerősíteni ebben a témában. Vannak-e olyan mozzanatok a cselekvési tervben, amelyek erre vonatkoznak? Lambridénis úr. Köszönöm. Biztos asszony, röviden, én örömmel vettem, eh, amit a törökországi visszafogadási egyezményről elmondott. Eh, sokszor eh, jobb, hogyha kevesebbet beszélünk, hanem inkább cselekszünk. Minden esetre ennek a hiánya, ennek az egyezménynek a hiánya nagyon problematikus volt. Tehát a vonatkozó jogszabályban, a vonatkozó cikkben nincs utalás Törökországra. Minden esetre én örömmel nyugtáztam, hogy a tárgyalások jól haladnak. Erről a szövegről van szó. Tudná-e pontosítani, hogy amikor azt mondja, hogy a tárgyalások jól haladnak Törökországgal, ez azt is jelenti, hogy mindenkire vonatkozik ez, aki jogila, jogosan, tehát legálisan lép be az EU-ba, vagy csak török állampolgárokról van szó. Ugyanis itt a török állampolgárok viszonylag egy szűk kört képviselnek az összes problémát jelentő személlyel kapcsol, személyhez képest. Rátérve a SWIFT-re, már elhangzott egy kérdés. A múlt heti egyik állásfoglalás módosítóban hangsúlyoztuk az időközi megoldást, tehát mindaddig, amíg európai talajra nem lépnek a bevándorlók, az USA külügyminisztériuma megfelelő lépéseket kell, hogy foganatosítson, és tulajdonképpen ugyanezt történne a SWIFT esetében. A bizottság esetleg a tárgyalások során elérhetné az amerikaiaktól azt, hogy egy magánvállalat esetében milyen adatokat kérhet tőlük a SWIFT. vagy pedig legalább olyan biztosítékokat kéne elérni, mint amit a SWIFT jelent. Végezetül a bevándorlók integrálásával kapcsolatosan szeretnék további konkrét intézkedésekről, vagy esetleg alapokról hallani, vagy ezek nem jelentenek prioritást. Latford asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak is. Először is Szeretném jelezni, hogy mennyire fontosnak tartom azt a két közleményt, ami alig kapott figyelmet. Lehet, hogy ez nem az ön hatáskörébe tartozik, de az egyik a rasszizmus elleni, a másik pedig a diszkrimináció ellenes közlemény, és a, ezek a megvalósítási eljárási keretbe tartoznak. Sajnos a helyzet az, hogy a dolgok nem javulnak, és a gazdasági visszaesés további kihívásokat fog jelenteni. Miközben ennek prioritást kéne kapnia épp úgy, mint a korrupció ellenes fellépés. Ez sajnos egy súlyos probléma az Európai Unión belül és kívül is. Ami pedig az európai elfogadási parancsot illeti, én szeretném hallani, hogy hogyan áll az önök értékelő jelentése. Én üdvözlöm a védelem jogát, ennek értelmezésén magam is dolgoztam, de minden esetre ez időbe telik, amíg ez a program feláll. És időközben komoly problémákat okoz az európai elfogató parancs, különösen ami az alapvető emberi jogok sérelmét illeti. És szeretném, hogyha a bizottság elfogadná, vagy beismerné, hogy ezeket a problémákat fel kell ismerni, el kell ismerni, hogy ez egy kérdés, hogy sérülnek bizony az alapvető emberi jogok. És én hát nagyon várom az információ gyűjtéssel kapcsolatos említett közleményt, de azt is meg kéne néznünk, hogy mennyire működőképes a rendészeti, a rendőrségi együttműködés, mielőtt az operatív együttműködés értékelésére vonatkozóan közleményt adunk ki. Nagyon gyakran az együttműködés abban fullad ki, hogy mindenki automatikusan további információgyűjtésről beszél. Köszönöm szépen, Keller asszony. Köszönöm szépen, több kérdésem is lenne. Először is Említette, hogy a máltai kormányjal tárgyalt. Ez eh, mennyiben eh, jut, eh, vezetett eredményre azzal kapcsolatosan, hogy a Málta kiszállna a Frontexből? Ami pedig a gyermekpornográfiát illeti, és amikor ezek a tartalmak olyan országokból származnak, amelyekkel nincsen együttműködésünk, nagyon gyakran ez valóban így van. Ami a Stockholmi akció programot illeti, ez nagyrészt a fejlődéssel, fejlesztéssel is összefügg. Milyen az önök és a fejlesztési főigazgatóság közötti együttműködés a konkrét javaslatok kapcsán? A stokholmi akciótervben említése kerül, hogy a határőrizeti szervek átvehetnék a nemzeti határőrizeti feladatokat, mikorra várható ez, végezetül pedig, ha az emberi jogok annyira fontosak számunkra az EU-ban, akkor ezek miért nem szerepelnek a pakisztáni visszafogadási egyezményben, épp úgy, mint a többi egyezményben? Köszönöm. Köszönöm, úr. Köszönöm, elnök úr. Malmström asszony úgy, besz, úgy fogalmazott, hogy mindenkinek előnyös a legális bevándorlás. És ez különösen így van, hogyha tömeges bevándorlás történik alacsony jövedelmi országokból magas jövedelmi országokba, és ez nagyon veszélyes, hogyha tovább már túlzsúfolt országokat árasztanak el a bevándorlók, és ez nagyon nagy nyomást helyez az egészségügyi szervezetre is. nem olyan morális, etikus politika ez, mint ahogyan tűnik. Biztosítanunk kell, hogy a saját képzetlen munkaerőnket átképezzük a betöltetlen munka helyek betöltésére. Ami pedig a bevándorlást, a menekültügyet illeti, szeretném tudni, hogy melyek, milyen százalékban érkeznek a menekültek EU-val szomszédos országokból. Akik már az első biztonságos országban megérkeztek, addigra már vissza kellene őket fordítani az első biztonságos országba, vagy hogyha nincsen kockázat, akkor az eredeti származási országba. Elnök úr, gyorsan. Diazemera úr, igen, nos, a kérdés lényegét illetően van egy cselekvési terv, stokholmi program, nyolc pontja van itt, különböző szándéknyilatkozatok és egyéb irodalom, olyan kérdésekkel foglalkozik, mint az emberi jogok, alapvető emberi jogok védelme, biztonsági területek és külkapcsolatok. Kül 360 konkrét cselekvés van, akció van. És ezért Malmström asszony jelenléte, és Redding asszony jelenlétehez van mindehez. Tudjuk, hogy a parlament nem annyira fontos ilyen kérdésekben, de két megjelenésnél fogjuk ezeket a két, ezt a két kérdést elintézni? Nem lesz egy álláspont ebben a kérdésben a részünkről? Nem lesz egy határozat? Nem lesz semmi tehát? Én ezért panaszkodom. A módszer az, ami nem tetszik. Az eljárás az, amit nem értek egyet, mert 360 akciót nem lehet elintézni csak úgy két megjelenés során. A második kérdés az, mivel, hogy nem várom el, hogy meghallgattassék az én kérelmeimet, megragadom az alkalmat, hogy Mászrom asszonynak megköszönjem az jelenlétét. 2013-as Eh, una, pra, una... Stockholm. Nos, Europol, Eurojust és Frontex közötti ö, eh, információcsere 2011 lesz hamarosan. Hogy áll ez a kérdés? Ez az én ké... ez szeretném megkérdezni. Actuation Center és az Europol között mi a kapcsolat? Erről beszélünk már eh, korábban. Beszéltünk arról, milyen nehéz a kapcsolat az Europol és az Information Center között. Végezetül ami az Euroszur fejlesztést illeti, mi ennek a menetrendje, milyen, miért kell 2014-ig várni ahhoz, hogy értékeljük a visszafogadási irányelvet. Miért kell tehát 2014-ig várni ezzel? Romero asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Mászrom asszony. Az első kérdésem a TFTP programról szól, amelyekről már beszéltünk az Egyesült, Kire, az Egyesült Államokkal kapcsolatosan. Önök szerint ezek megfelelő eszközt jelentenek a terrorizmus elleni harcban? Amennyiben Európa nem rendelkezik megfelelő eszközökkel a terrorizmus ellen, akkor milyen kezdeményezéseket indíthat el a bizottság tudván azt, hogy a tagállamok a, a végső döntést hozok. Mit fogunk tenni aztán a közös bevándorlási politikával? Tehát csak annyi lesz, hogy közös járatokkal toloncoljuk vissza a be, illegális bevándorlókat? Milyen egyéb kezdeményezések lesznek ezen a területen a bizottság részéről? Ami az erőszak csomagot illeti, és bátorítom arra, hogy tovább is dolgozzon ezen. Hajlottuk, hogy mi a probléma az emberkereskedelem, illetve a pedofíliával kapcsolatosan, de szeretnék többet tudni, ami a házastársi erőszakot, a házastársan belüli erőszakot illeti további adatokat fogunk kapni erről az erőszakfajtáról, mert egyes civil szervezeteknek az adatai, a WAPE szervezet például, amelyik Ausztriában szék nőkkel. Azt mondja, hogy 2500 nő hal meg Európában a háztartáson belüli erőszak miatt. Ön azt gondolja, hogy ez hihető adat? Mit tesz tehát a bizottság annak érdekében, hogy összegyűjtse ezeket az adatokat, milyen módon fog harcolni az ilyen jellegű erőszak ellen? Köszönöm szépen, Mrs. Bauer, Bauer asszony. Thank you so much for this opportunity and allow me. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is szeretnék csatlakozni az előző kérdéshez. A kérdésem a következő. Mi lesz a jövője a spanyol elnökség javaslatának, ami az Európai Megfigyelőközpontra vonatkozik, a nők elleni erőszakkal kapcsolatos megfigyelőközpontra. Tudjuk Spanyolország tapasztalatából, hogy ez inkább igazságügyi, mint statisztikai kérdés. Ezért is vetettem fel ezt a problémát itt és most, mert valószínűleg nem ez a megfelelő módja annak, hogy a nemi egyenlőséggel foglalkozó intézetnek adjuk ezt a feladatot. Ami az ember csempészetet illeti, nagyra értékelem a javaslatukat, de vannak még nyitott kérdések. A kérdésem az volna, hogy ez a javaslat a minimális-maximális büntetési tételeket miért csökkentette 6-ról 5-re, illetve 12-ről 10-re, ami pedig az áldozatok védelmét illeti. Úgy látom, hogy lényegében a javaslat az európai egyezmény követi, de nem minden esetben. Például a munkaerőpiachoz való hozzáférés esetében nem, a szakképzéshez való hozzáférés esetében sem. Mi ennek az oka az önvéleménye szerint? Azután van némi fény, félrevezető tájékoztatás is, a, ami a tanástól jött. Mi a helyzet ezzel, hogyan áll most ez a kérdés? Thank you. I'm sure you have Köszönöm. Bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy sok kérdés érkezett. Reding biztos asszony mm, felelősségi területéről, különösen az alapvető jogok és biztonság, illetve igazságügy területéről. Úgyhogy emlékeztetném önöket, hogy jobb volna, hogyha ragaszkodnánk a programunkhoz, és Máström asszony felelősségi köréhez tartozó kérdéseket tennénk fel, Vaszip úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön azt mondta, hogy nagy problémákkal szembesül nem a parlamentben, hanem a tanácsnál azért, hogy tovább vigye a menekültügyi csomagot és az egész bevándorlási csomagot. Ön bizalmat kér, és kreatív ötleteket. A bizalom abszolút az ön irányában, mert ön azonosult a munkája során parlamenti képviselőként és miniszterként, és most is biztosként ön világosan azonosítja magát ezzel a névvel állampolgári jog. Ön ebben militáns, és én magam személyesen is, annak ellenére, hogy nem vagyunk ugyanazon a politikai platformon, de én abszolút mértékben bízok önben. Ami a kreatív ötleteket illeti, csak egy jut eszembe, mégpedig azonosítjuk a politikai mededik jogi kérdésekben, azonosítani ezeket a problémákat társadalmi stabilitás létrehozásával, amelyik mindenkinek a javát szolgálhatja. Nem csak a politikai menekültek problémáját fogja megoldani, hanem az összes országot. Nem csak az emberi jogi kérdésről van szó, társadalmi stabilitásról van szó, amelyet elő kell mozdítani minden téren. Végezetül el szeretném mondani, hogy ahogy én az tanúsítom az, hogy bizalommal vagyok ön iránt, és Biden elnök iránt is nagy bizalommal vagyok, ahogy felvetette a múlt alkalommal itt a parlamentben az ötleteit, és a többiek iránt is, akik Washingtonban voltak. Úgy vélem tehát, hogy önök egy történelmi lehetőség előtt állnak, hogy megfelelő egyességre jussunk az Atlanti óceán túlsó pártjával, ami a biztonság és eh, szabadság kérdéseket illeti, ahogy minden elnök úr dolgozott ezen. Tehát úgy gondolom, hogy túl lehet lépni ezeken a problémákon, amelyek eddig felmerültek, és bízunk abban, hogy az ön tárgyalási képességével mindent el fogunk kérni. Fagyjon, asszony! Köszönöm szépen, és köszönöm a biztos asszonynak és a tájékoztatást, amit adott. Két kérdésem volna az egyik a SZISZ-re vonatkozik, a második generációs Schengen információs rendszerre, Beszélt a pontos számításokról a további finanszírozással kapcsolatosan, a további költségekkel összefüggésben. Az álláspontja érdekelne, hogyan gondolkodik erről a további finanszírozásról, ha magasabbak lesznek a költségek, és ha igen, akkor mennyivel lesznek magasabbak ezek a költségek, ez hogyan fedezhető. A másik kérdésem is a SZISZ-2-re vonatkozik. Ennek a alkalmazási időszakára. Hogyan gondolja reálisan, mikor várhatjuk a késedelmek után, hogy a SZIS-2 működésbe állhat? Hogyha ezzel kapcsolatosan valamiféle időzítésről hallhatnánk, ami a vízum kérdéseket illeti, az egyik prioritásaként említette ezt, és a különböző üléseken Sokszor beszéltünk a vízum liberalizációról Bosznia-Hercegovina és Albánia esetében, és ön úgy fogalmazott, hogy reméli, nem sokára javaslatot tehet a vízumkönnyítésre, illetve liberalizálásra. Min múlik ez? Hallottunk pozitív értékeléseket, úgy tűnt, hogy csak néhány fennmaradó benchmark maradt nyitva mindkét ország esetében, most esetleg hiányzik a politikai akarat? Ez a kérdésem. Az utolsó szakaszban kifejezetten technikai kritériumok alapján döntenek, vagy pedig előtérbe hely, kerülhet a politikai helyzet, vagy a politikai megközelítés. Tudjuk, hogy Bosznia-Hercegovina nagyon kényes helyzetben van, de mindkét ország esetében nagyon fontos lenne ez a pozitív üzenet Szeretnénk, hogyha a hónap végéig megszületne a javaslat erre vonatkozólag, és hogyha a szakértőket küldenek a két országba, ezt egyébként a bizottság már bejelentette, ez vajon a politikai kritériumok függvénye is, hiszen a két ország úgy nyilatkozott, hogy akár holnap is mehetnek a szakértők. A kérdésem, mennyi ideig kell még várakozniuk? Köszönöm. Domnule Vreau să vă spun că n-am tras ochiul la colega mea. Köszönöm, elnök úr. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nem lestem a kollégám papírjából, de az első kérdésem a SZIS-2-re vonatkozott. Én vagyok ennek a jelentésnek az árnyék jelentéstevője, és múlt héten Strasbourgban illetve jövő héten Strasbourgban szavaz a plenáris ülés erről a két jelentésről, és itt a Libe szakbizottságban ez a két jelentés már megszavazásra került. Voltak olyan módosító indítványok, amelyek bizonyos aggodalmaknak adtak hangot. Például a szükségtelen késedelmekkel kapcsolatosan a csomag egészére nézve, és nagyon nagy aggodalmat okozott az átláthatóság hiánya, már ami az Európai Parlamentet illeti. A sis 1 igazából sikertörténet volt, szeretnénk, ha ugyanezt mondhatnánk el a sis 2-ről is. Olyan plegykákat hallottunk, olyan szóbeszédeket, amelyek egy kicsit aggasztóak, például a tanács felől. Aggódunk tehát. Kérdezzük az Európai Bizottságtól, meg tudják-e hivatalosan erősíteni, hogy a legújabb teszteléseknek mi az eredménye a vel kapcsolatosan. Még egy rövid kérdés. Eh, Nos, harmadik országokból származó munkavállalók, akik érkeznek a munkapiacára, mi a helyzet velük. Azokra gondolom, akik új tagállamok részéről érkeznek, akik még mindig szembesülnek akadályokkal, amikor a régi országok munkaerő piacára lépnek. Nem szabad ezt a problémát elfelejteni. Mi azt szeretnénk, hogy minden tagállam aki továbbra is fenntart korlátozásokat a külön a szabad ö, munkavállalás előtt, ők mindenképpen törőjük ezeket a korlátozásokat a korábbi dátumok előtt, mert ez igazságtalan. Guillaume asszony, elnézést kérek, de továbbra is szeretném a problémákat felvettem, amelyekről már korábban beszéltem, azt mondta ön, hogy az Európai Parlament foglalkozhat a különböző problémákkal, de úgy vélem, hogy a cselekvési terben, amit ön felvázolt, nem szabad kikerülni a problémát, és nem szabad azt a kérdést lezárni. Szeretem tudni, hogy milyen módon tudnánk önnek segíteni a különböző problémák a blokkolás feloldásához a probléma, ami a migrációt a munkaerőpiacon belül. Erre vonatkozik a kérdésem, tehát egy közvetlen kérdésem lenne. Hmm, én azt olvasom, hogy egy olyan politikát kell folytatni, amelyik megfelelő módon összhangban van a nemzeti munkaerőpiaci politikával. Nos, szeretnék tudni, hogy ez mi, ennek mi a véleménye erről a mm, gyakorlatias megközelítésről, mert e, látjuk, hogy a bevándorlásnak egyik nagy e, e, el, egyik nagy oldala az az, hogy megoldja a demográfiából származó problémákat a tagállamokban. A másik kérdés, hogy milyen módon tudnánk a munkavállalók érdekeit megfelelő módon védeni. A, például ami a, a, a romániai kérdést illeti megfelelő módon tudjunk megoldani a kiskorúak, a kiskorúak visszatoloncálásának kérdését. A visszafogadási, visszafogadását megoldani a kiskorúaknak. Szeretem tudni, hogy mi az ön megoldása erre, milyen módon tudjuk megvédeni a kíséret nélkül utazó mm, fiatalkorúak számára. Köszönöm, Papadopoulos asszony. Köszönöm szépen úgy gondolom, hogy nagyon ambiciózusak a tervei, és egyetértek önnel, amikor ön azt mondja, hogy szükséges egy politikai harmonizáció, amelyik összefoglalja az összes menekültügyi politikát, és megerősíteni a tagállamok szolidaritását, főleg a dél-európai országok irányában, amelyik ezzel a programmal közvetlenül érintettek. A cselekvési tervnek kell, hogy legyen célja a egy sor eh, konkrét elképzelés, egy sor konkrét határidővel. Úgy vélem, hogy a bevándorlás, az illegális bevándorlásnak az áldozatai, a menekültügyi kérdés, eh, a bevándorlási kérdés szükséges, hogy megfelelő módon kezeljük határidővel, mert különben csak papíron marad ez az egész. Szeretném tudni, hogy milyen módon tudnánk gyorsabban tevékenykedni, mert egészen a mai napig nem sok történt ezen a területen, annak érdeké, annak ellenére, hogy ez egy igen fontos probléma számunkra, mármint az illegális bevándorlást illeti. Máltának az értékelése mikor fog véget érni, lezárulni annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mi történik Ön azt mondta, hogy elégedett a haladással, amit elértünk, ami a visszafogadást illeti Törökországgal, a tárgyalásokkal. Mi úgy tudtuk, hogy ez 2002-ben fog tető alá kerülni, és most 2010 et írunk. Mikor lesz ez végrehajtható, ez az megállapodás? Én vélem, hogy a cerot toleranciát kell majd eh, mutatni, ami az emberi jogok megsértését illeti, de konkrétan hogy mit fog tenni a akkor, amikor ilyesmit tapasztalt, amennyiben legális bevándorlók vagy eh, rómakkal kapcsolatosan. Members. Köszönöm kollégák. Lezártuk már régebben a listát. Vannak, akik később eh, jelentkeztek, de kérem, hogy akik később jelentkeztek, egy percnél tovább ne szóljanak. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais simplement... Köszönöm, elnök úr. Mestrom asszony, szeretném kérdezni, mert hallottunk az imént egy kérdést a szezonális idénymunkásokról. Ez a válasz nem győzött meg engem. Szeretném tudni, milyen módon fogja felgyorsítani, kezelni ezt az ügyet, mert a, a, nem ö, győzött meg az önérvelés, és szeretnék egy pontos dátumot hallani. Köszönöm szépen. Makovei. Egy perc, Makové asszony, utolsó kérdés. Köszönöm, és köszönöm a biztos asszonynak is, hogy ellátogatott a körünkbe, Múlt héten a, bizot, a parlament írásbeli nyilatkozatot fogadott el a korrupcióval szemben. A bizottságot arra kérte a parlament, hogy a tagállamokban valamilyen mechanizmussal kövesse nyomon a a korrupció alakulását. A bizottság milyen intézkedéseket tervezést tett már Bronze? asszony? Röviden kérem, illetve úr met betrekking tot eh, de visumliberalisatie. Köszönöm, elnök úr. Ami a vízumliberalizálást illeti, Malmström asszony egy kérdésem volna. Múlt héten folytattunk egy vitát ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, és vannak olyan kérdések, amelyeket például nem vitattunk meg. Bosznia alkotmánya kizár bizonyos csoportokat bizonyos jogokból, például a zsidókat. A boszniai muszlimok vezetője szeretné megemlíteni az alkotmányban a sária jogot. Egy bosnyák faluban volt egy támadás is, ahol fegyvereket találtak, ez is a sáriával kapcsolatos, én azt mondanám, hogy Bosznia ezek szerint a muszlim fundamentalisták és terroristák melegágya. Ennek tudatában vannak Albániában a közelmúltban szintén tüntetést rendeztek a melegek ellen, ez egy nagyon nagy tüntetés volt. Ez elég érdekes, hogyha egy ilyen országot elfogadunk, ismeri-e, tudatában van ezeknek az eseményeknek. A következő észrevételem pedig a menekültügyre vonatkozik, illetve a migrációra. Remélem, hogy nem fogadja el a parlament ezt a csomagot. Hollandiában nagyon nagy mértékű a bevándorlás nem támogatjuk a központosított menekültügyi politikát. Úgy gondolom az országoknak maguknak kell ezeket a kérdéseket megoldaniuk. Kíváncsi vagyok az ön véleményére. A Lisszabon en opt-out okay. Mi történne, hogyha egy ország például nem kíván részt venni a Lisszaboni szerződés végrehajtásában, például Dánia? Papali Nikolaou úr még mindig szeretne kérdezni? Kezdünk kifutni az időből komolyan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 hogy a bizottságnak van-e valamilyen konkrét javaslata, ami a bevendorlás ügyet illeti. Malmström asszony, nem lesz könnyű válaszolni erre? Rengeteg kérdés elhangzott, remélem, hogy együttesen csokorba szedve és meg tudja őket válaszolni. Igen, elnök úr, megpróbálom. A Stokholmi Akció Program egy sor dolgot említ, amire törekszünk, és igyekszünk olyasmit, mindent figyelembe venni, ami a parlamenti állásfoglalásokban is szerepel. Természetesen az önök szakbizottsága nagyon eredményes és hatékony, tehát számos dolgot már önöknek is előterjesztettünk, mielőtt még a stokholmi program megszületett. És természetesen vannak még kérdések, amelyek a korábbi bizottságról áthúzódtak. Ilyen például a nemekkel szembeni erőszak, én ennek különösen nagy jelentőséget tulajdonítok, hiszen a statisztikák egész rettenetesek. Habár ez, ez is Reding asszony hatásköre, biztos vagyok benne, hogy majd, ha ő ellátogat önökhöz, teljes képet fog adni. Ami pedig a szolidaritást illeti, Jakolino úr kérdezte ezt. Számos dolog történt már a szolidaritás terén. A bizottság egy átdolgozott Dublini mechanizmust javasol, ami bizonyos tagállamokra kifejezett nyomást gyakorolna. Egy projekt is megvalósítás alatt van, például a máltai projekt, ami nagyon jó, és ezt szeretnénk állandósítani. Ami pedig a fokozott EU-n belüli szolidaritást illeti, erre vonatkozóan is javaslattal fogunk élni. Habár ez nem lesz kötelező érvényű, minden esetre egyéb ösztönzőket szeretnénk felhasználni a tagállamok részvételének szorgalmazására. Ami Törökországot illeti, igen, Lambrindinis úr, minden ország szerepel a visszafogadási egyezményben. Most pontos időpontot nem tudok említeni, de nagyon közel állunk a eredményhez. Igen, hosszasan folytak a tárgyalások az elmúlt hetek során, Úgyhogy nyilvánvalóan semmi szándék nem volt arra nézve, hogy ezt elrejtsük önök elől. A Swiftre rátérve, igen, mi tárgyalunk az amerikaiakkal, és reméljük, hogy eredményre tudunk jutni. Az integrációra vonatkozóan a bizottság új kompetenciákat kapott, egy kézikönyvet is megjelentettünk a tagállamok példái alapján, hiszen az integráció mindig a helyi szinten valósulhat meg leghatékonyabban. Minden esetre új kritériumokat is fel fogunk állítani, annak érdekében, hogy elősegítsük az integráciát, konferenciákat és tapasztalatcserét fogunk szervezni. A korrupcióval kapcsolatosan tett fel kérdést Latford asszony és Makojevics asszony, év végére egy közleményt fogunk megjelentetni ezzel kapcsolatosan, és azt is megvizsgáljuk, hogy az értékelő mechanizmust hogyan tudjuk megvalósítani az EU-n belüli korrupció elleni fellépés kapcsán. Itt a jó irányítás és a hitelesség legalább annyira fontos kérdésként merül fel. A Frontex és a határőrizet kérdését már többször ajánlották a bizottság figyelmébe, ezt meg kívánjuk vizsgálni. A menekült ügygyel kapcsolatos belső együttműködés Pibax úrral többször tárgyaltunk már ezen a területen, tehát tovább kívánunk tevékenykedni az együttműködés kapcsán, és ami pedig a gyermekpornográfiai vagy termek, gyermekpornográf tartalma tartalmazó honlapokat illeti, itt különböző civil szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot, úgyhogy ezt a kérdést is tovább vizsgáljuk. A terrorizmussal szembeni küzdelem is rendkívül fontos. Itt most értékeljük az egész, az összes eszköz, ami rendelkezésünkre áll már az Európai Unión belül, és ezt az értékelés során meg fogjuk tudni, hogy hol van a hiányok, és mi az, ami a rendelkezésünkre áll. Úgy vélem, hogy sokkal többet kell tenni a megelőzés területén, főleg ami a radikalizálást eh, illeti, terrorizmus radikalizálódását. Sokkal többet kell tenni a megelőzésben, a infrastruktúrák védelmét illetően, és a, ö, az áldozatok védelmét területén. És ezért ezeken a területeken javaslatokkal fogunk előállni. SIS-2, yes. A SIS-2-es egy rendkívül hosszadalmas és bonyolult kérdés, amit megörököltem az elődömtől. Talán nem ez, ez volt a legnagyszerűbb ajándék a korábbi bizottság részéről, de mi minden esetre igyekszünk minél nyitottabbak lenni, és az átdolgozást követő első mérföldkő igen sikeresen zárult, most zajlik az értékelés a tagállamokban, és most vizsgáljuk, hogy a költségvetés, az idő, ütemezés kapcsán milyen további lépéseket tehetünk, és remélhetőleg ezt minél előbb be tudjuk majd mutatni a tagállami szakértőkkel közösen júliusban. Az elnök úrnak és Coelho úrnak is írtam már levelet ezzel kapcsolatosan, tehát én igyekszem minél átláthatóbb lenni, és nyílt az önök szakbizottságával ebben a kérdésben. A végső költségeket még nem értékeltük ki, de a vállalkozóktól még bizonyos összegeket visszavárunk, hiszen késedelmek voltak. Boszniára rátérve, pusztán szakmai, technikai alapon működünk ezen a területen, Mm, az érintett országok komoly előrelépéseket tettek, de még mindig vannak teendők. És az érintett országok szakértőivel együtt vizsgáljuk, hogy ezek az országok a teljesíthetik teljes mértékben a követelményeket. Én szerintem néhány héten belül ezt is le tudjuk zárni. A legális bevándorlás illetően ez már a nyár előtt június végén, július elején várható. Javaslat tehát január, nyár előtt, június végén, július elején fog megszületni. A főtitkársággal egyeztetünk annak érdekében, hogy megfelelő dátumot találjunk annak érdekében, hogy a kollégium elé terjesztessem, de nyár elején lesz, ezt megígérem. Nincsen politikai probléma ezzel, egyszerűen eljárási kérdésről van szó, belső konzultáció, és így tovább unaccompanied... A kísérlet nélkül utazó gyermekek kapcsán el kell mondani, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a legális, a jogi képviselőt, aki nyomon követi az útját, vagy végig elkíséri. Azt hiszem, elnök úr, minden kérdésre válaszoltam. Én igyekeztem minden tőlem telhetőt elkövetni, de a azokat a kérdéseket, amelyek Reding asszony hatáskörébe tartoznak, ígérem, hogy továbbítani fogom. Elnök, köszönöm szépen, Malmström biztos asszony. Nagyon jó volt, és eh, igen, nagyra méltányoljuk az erőfeszítéseit, hogy választ eh, próbált adni a felmerült kérdésekre, és ez nem első alkalommal mutat rá arra, hogy az ilyen megbeszélésekre minél gyakrabban sort kellene kerítenünk, hiszen rengeteg téma van, rengeteg kérdés, komoly érdeklődés övezi ezeket, úgyhogy köszönöm szépen a részvételét, és kérem, hogy a jövőben minél gyakrabban látogasson el hozzánk, hiszen mindig vannak kérdések és válaszok, amit meg tudunk egymás között osztani. Of course, I'll be seeing you. So colleagues, if you... Kedves kollégák! If you please, we proceed to point number four. Ha lehet, akkor a negyedik napirendi ponttal folytatnánk. Elnök úr, köszönöm szépen. Mastrom asszonyt már régen meghívtuk, és minden alkalommal, amikor itt jár nálunk, mindig annyi kérdés, hozzászólás merül fel, és ahogy ön is említette, jó lenne, ha minél gyakrabban találkozhatnánk vele, vagy legalábbis hosszabb időre, ugyanis összesen fél óránk volt, és rengeteg mondandónk lenne nem volt időnk minden kérdést feltenni, neki sem volt ideje válaszolni. Szerintem gyakrabban és hosszabb időre kéne vele találkoznunk. Igen, akkor ezt feljegyeztük, osztom a véleményét, és gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy rengeteg kérdés merült fel, és hát valahogy tempósabbá kéne tenni ezeket a megbeszéléseket, minden esetre mi mindent megteszünk, hogy Malmström asszony ellátogasson hozzánk a szakbizottságunkba minél gyakrabban, hogy ez a vita folyamatos legyen. De hát látják, hogy az eredetileg erre a vitára szánt időkeretet messze túlléptük, és szerintem hálásnak kell lennünk, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. Tehát javasolom, akkor térjünk rá a negyedik napi rendi pontra. Komitológiai intézkedés a tengeri határőrizetről, a Frontexről, mégpedig a jogi bizottsághoz intézett felkérés, nevezetesen, hogy ezt az ügyet terjessze az Európai Bíróság elé. A Frontex vonatkozó tanácsi döntésről van itt szó. Már több alkalommal vitatkoztunk erről a tanácsi döntésről, ami módosítaná a határkódexet olyan értelemben, hogy a Frontex a tengeri határőrizetben is szerepet kapna. Nemrégiben jelent meg a tanácsi határozat a hivatalos közlönyben, és eljárás jogi okok folytán javasolja a levél írója az ügyet az Európai Bíróság elé terjeszteni, ugyanis ehhez a határozathoz egy erőteljesebb jogi alapra lenne szükség, és nem pusztán egy komitológiai eljárásra. Tehát az illetékes szakbizottság, a jogi szakbizottság írásos javaslatát kiosztottuk, én azt javasolom, hogy fogadjuk el ezt a szöveget. Buzutil úr azt javasolta, hogy kérjük meg az Európai Bíróságot, hogy tartsa fenn a megtámadott határozat hatáját, mindaddig, amíg a bíróság nem dönt. Úgyhogy én most megnyitom a vitát, Kérdezem, hogy a koordinátorok közül, vagy a képviselők közül kíván-e erről ehhez hozzászólni bárki is, Cashman úr, Szenén Gönc képviselők jelentkeztek, Cashman úr. Nem tudom, hogy Jenin csak integetette, vagy engem akart üdvözölni. Akkor én is üdvözlöm őt. Nagyon rövid leszek hiszen már így is kifutottunk az időből. A az én frakció megszavazta ezt az intézkedést, felismerve azt, hogy a jogi alap ugyan nem a legtökéletesebb, de úgy gondoltuk, hogy ezekre az intézkedésekre sürgősen szükség van, és ezek arányosak. Lennének bizonyos kérdéseink. A level, levélben, különösen az utolsó bekezdésben azt hangsúlyozzuk, hogy ezeket az intézkedéseket fent kéne tartani mindaddig, amíg a az Európai Bíróság döntést nem hoz az ügyben. Milyen biztosítékkal tud szolgálni számomra, hogy ezt a tartalmat a jogi szakbizottság teljes mértékben figyelembe veszi? Másodszorban pedig tekintettel Buzutil úr felszólalására a vita során, a szavazást megelőzően, ő is szükségesnek tartja ezeket az intézkedéseket, nem tudom, hogy eh, Buzutil úr ezeket az intézkedéseket felkívánja-e venni a Frontex eh, irányelve, eh, irányelvbe, mm, hiszen mi is úgy gondoljuk, hogy a lehallgatások, illetve egyéb intézkedések szükségesek lennének. Köszönöm szépen. Hanis Pleser képviselő kíván szólni? Nem. Én a szavazást várom. Gönc asszony. Köszönöm. Én ugyanazt akartam mondani, mint Cashman úr. Nevezetesen, hogy a tartalom számunkra nagyon fontos, és biztosak akarunk lenni abban, hogy ez nem felfüggesztő hatályú, hogyha megszavazzuk ezt a levelet. Weber asszony. Nagyon rövid leszek. Igen, a tartalom rendkívül fontos, de legalább ennyire fontos az európai intézmények eh, kompetenciája. Ha, e, ha felmerül a gyanú, hogy valaki túllépte a hatáskörét, akkor az Európai Bíróságnak kell ezt kimondania. Tehát éppen ezért eh, az én frakcióm is megszavazza ezt a levelet. Bizonyos kérdések elhangzottak, Buszutil úr felé. Ha jól értettem, akkor két kérdés merült fel. A jogi szolgálatnak kellene szerintem ezeket megválaszolniuk, és ami azt illeti, hogy én nyitott vagyok-e az iránt, hogy ezek a, az intézkedések belekerüljenek a Frontex javaslatra, aminek én vagyok a jelentéstevője, ezt a bizottságnak kell kezdeményeznie, és a javaslat előttünk van. Minden esetre én nyitott vagyok az iránt, hogy az árnyék jelentéstevőkkel megvizsgáljuk ezt a kérdést, és megállapodjunk. Annak ellenére, hogy a Frontex ügynökség mandátumának felülvizsgálata kapcsán ezek az intézkedések így is úgy is végrehajtásra kerülnek, függetlenül a frontex kapcsolatos döntéstől. Tehát itt két külön ügyről van szó. Ha megállapodunk az árnyék jelentéstevőkkel, hogy napirendre tűzzük ezt a kérdést a tanácssal és a bizottsággal, én ez iránt nyitott vagyok. Ami a jogi agályokat illeti, a parlament jogi szolgálata kíván-e erről szólni, Nincs? Igen, akkor öné a szó. Köszönöm. A standard gyakorlatot támadó jogszabály hatája fent maradhat. Nos, akkor szavaznunk kell, akkor szavazzunk. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Akkor elfogadtuk a javaslatot, lépjünk tovább. We see point number six. A hatos napi rendi pont lenne a következő. A parlament állásfoglalása a 2011-es évi költségvetési tervezetről, amit a tanács módosított, harmadik szakasz a bizottság. A célja ennek a napirendnek, hogy eszmecserét folytassunk. Tudjuk, hogy itt most egy előzetes megbeszélés folyik a 2011-es költségvetésről. Először meghallgatjuk a bizottság javaslatát, utána a képviselőké a szó. Munkaanyagot is összeállítottunk. Igen, kiavítottak, tehát bocsánat, nem a hatos, hanem előbb az ötös napirendi pont következik, a tartózkodásra és munkavállalásra vonatkozó összevont kérelmezési eljárás. Itt egy prezentáció lesz a tárgyalások, a tanácsal folytatott tárgyalásokkal kapcsolatosan. Az előző ülésünk óta Mathieu asszony tovább folytatta a munkát ezzel az igen kényes dosszéval kapcsolatosan. Május 1-én találkozott a bizottsággal és a tanácssal, ahol kompromisszumokat tárgyaltak meg, ezeket az árnyékjelentésevők is elfogadták. És még arra is felhívnám a figyelmüket, hogy március 25-én a foglalkozás ügyi szakbizottság szavazott a az irányelv tervezet első változatáról. Tehát először Máté asszonynak adom meg a szót, utána Szerkász úrnak, ha itt van. Nincsen? Akkor Máté asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön mondta, elnök úr, a Foglalkoztatási Bizottság szavazott a szövegről a múlt héten, és ezért egy második trilógus, informális trilógust folytattunk le, a, és ezért beszéltünk, és akkor most előteresztettük ezt a Libe szakbizottság elé, mi vagyunk a felelősek ugyanis ebben a témában. Minden a megfelelő mederben halad, hogy ezt így mondhatom. Van egy pár pont, amivel még beszélnünk kell, és ezért szóltam az imént Malmström asszonyhoz annak érdekében, hogy ő javasolja, az idény munkásokra vonatkozó irányelvtervezetet, annak érdekében, hogy ezt is figyelembe vegyük, és ezzel fogunk foglalkozni a mm, foglalkoztatásügyi szakbizottság és egyéb helyeken, annak érdekében, hogy az idény munkásokat is bevonjunk a munka hatája alá, a dokumentum hatája alá nem tudom, hogy mi lesz a reakciója a politikai csoportoknak, miután hallottuk Mászrom asszonytól, hogy ez június végére ígéri a megoldást. Nem tudom, hogy a e, frakciók mit fognak el szólni, valószínűleg egyesek számára ez nem lesz elég, elégséges ez tehát valamennyire megköti a kezünket, kompromisszumokat értünk el a kiindulási pontot illetően, ahol elindul ez az összevont kérelmezési eljárás. A tagállamról indul, vagy harmadik ország területéről indul ez az összevont kérelmezési eljárás. Ezt a munkáltató kéri, vagy ki kérelmezi ezt az eljárást. Nos, ezekről a kérdésekről próbálok megtalálni a megfelelő kompromisszumos megoldást a különböző frakciók között. Ami a többit illeti, nincsen jelentősebb probléma. Ezek a problémák sem mm, óriási akadályt jelentenek, meg kell találni egyszerűen a megfelelő kompromisszumot, és hallgatom a kedves kollégák kérdéseit. A foglalkozás ügyi szakbizottság jelentéstevője Szerkász úr nincs itt, úgyhogy akkor most a bizottság képviselőjét hallgatnánk meg, utána a képviselők kapnak szót. Tehát először, ha jól sejtem, akkor önt kéne meghallgatnunk. Kérem a nevét, nem látom a névtábláját. Árnyék jelentéstevő? Én itt vagyok, időben érkeztem, és egy nagyon jó televíziós vitában láttam, örülök, hogy találkozunk. The ladies uh, could provide me for it. Uh, ik ga nu verder in het Nederlands. Um, ha lehet, akkor hollandul szólnék. Elnök úr, én vagyok az árnyék jelentés tevő, tevője ennek a témának a Szociális Szakbizottságban. És örömmel hallottam Matthew asszony beszámolóját. Úgy gondolom, hogy nem okoz semmi problémát számára a szakbizottságunk által elfogadott módosítók. Mati asszony elmondta, hogy vannak bizonyos problémák az idény munkásokkal, vagy az idény munkával kapcsolatosan. Az idény munkával eredetileg nem foglalkozott a szakbizottság, a mi szakbizottságunk, hanem az önöké kezelte ezt. Én korábban ennek a szakbizottságnak is ha én a tagja lennék ennek a szakbizottságnak, akkor én az irányelv keretében nem foglalkoznék az idény munkával, hiszen ez mindig is nagyon rövid távú, és a munkakörülmények, munkafeltételek is eltérőek. A társadalombiztosítási, adózási feltételek is mások. Tehát ezeket az egyes tagállamokban nem lehet egységesen szabályozni. Ezek különálló rendszert képviselnek. Ha javaslattal élhetnék, akkor én azt mondanám, hogy ez nem tartozik az irányelv körébe. Gönc asszony, köszönöm. Miután Döviske Csújte asszony, a szociális, szocialista frakció jelentés tevője nincs itt, én szeretnék néhány szót szólni az álláspontunkról. Malmström asszonytól is megkérdeztem az idén munkával kapcsolatos aggájaimat, illetve hogy milyen általános kereteket kéne teremteni tekintettel az esélyegyenlőségre. Ezt nyilván egyik napról a másikra nem lehet megvalósítani, de minden esetre ez fontos. Ami az informális trilógust illeti, mi a jelentéstevőt támogatjuk. Két fontos kérdés merül fel a mi frakciónk számára. A további okmányok szükségessége, ez az egyik legfontosabb kérdés. Ezek azonban nem lehetnek olyan súlyúak, mint az összevont kérelem. A másik kérdés pedig a kritériumokkal függ össze. Itt a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy a harmadik, az érintett harmadik országban kell -e ezt a kiremezési eljárást kezdeményezni, és hogy ezt objektív kritériumok szerint lehet elfogadni vagy elutasítani, tekintettel az átláthatóságra és a biztonságra. És ilyen szellemben kéne kompromisszumra jutni. Thank you, Mr. Busutil. Köszönöm, Buzutil úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Nagyra értékelem a szocialista frakció álláspontját, már ami az idény munkások kérdését illeti, de azt is el kell mondanom, hogy támogatom azt az álláspontot, amelyet Bowman asszony adott elő. Nem itt van a megfelelő hely arra, hogy ezzel foglalkozzunk. Pontosan ezokból kértük többször is Malmström asszonytól, néhány perce, hogy szögezze le, tegye világosá, hogy az idei munkásokkal kapcsolatosan lesz majd egy javaslat, csak azért, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem fogják úgymond az ablakon kidobni ezt a témát. Szerettük volna megerősíteni azt, hogy a következő hetekben az idén munkásokkal kapcsolatosan lesz egy javaslat, úgy gondolom, hogy nem kell erről továbbitázni, mivel nem ehhez a javaslathoz kapcsolódik a kérdéskör, és mivel ezek nagyon összetett kérdések, ezért jobb volna, hogyha a saját helyükön kezelnénk őket. Köszönöm. Mrs. Ernst. Ernst asszony. So, jetzt geht's. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A módosító indítványok száma is eh, rámutat arra, hogy ez mennyire kényes dokumentum, anyag, és nem biztos, hogy kívánatos a jelenlegi helyzet. Az alap problémák a vita során is felmerültek. Az egyik ilyen probléma a hatály. Többen elmondták már, hogy bizonyos dolgokat nem lehet figyelembe venni. És ez meglehetősen nehéz, hiszen itt a bevándorló munkavállalók esetében különböző kategóriákról kell beszélni. És a jogokat itt nem biztos, hogy össze lehet egyeztetni. A tervezet is rámutat arra, hogy a bürokráciát vissza kell szorítani. A másik kérdés, hogy hol kell a kérelmet benyújtani. Gondoljuk végig a gyakorlatot, amikor a munkavállaló kérelemmel akar élni. Akkor a munkáltatónak és bizonyos bürokratikus eljárásoknak meg kell felelnie, illetve esetleg nyomást gyakorol a munkavállalóra és ez komoly problémát okoz. És ez megnehezíti a munkavállalást. Tehát ez a munkavállaló és a munkáltató szempontjából egyaránt nehézkes. Tovább menve, mi reméljük, hogy a munkanélküliség is figyelembe veszik a jogszabály kapcsán. Itt ugyanis lehetőséget kell teremteni arra, hogy a munka nélküliek is pályázhassanak állásokat, anélkül, hogy el kéne menniük máshová. És a 19-es preambulum bekezdése szeretnék utalni. Ez számunkra különösen fontos, és a tanácssal folytatott tárgyalások során is megjelent. Én egy kicsikét kétséggel viseltetek ez iránt. Nincsen több észrevételük, nem kértek többen szót, akkor hallgassuk meg a tanács véleményét, hogyha szót kérnek. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kaptam. Nagyon röviden szólok a kérdéshez, egyszerűen csak azt szeretném mondani, hogy teljesen egyetértek azzal, amit Mati asszony elmondott. Eddig nagyon szervezetten dolgoztunk, konstruktív módon ő világosan rámutatott, hogy melyek azok a kérdések, amelyek megoldásra várnak, és mi úgy véljük, hogy ezek a kérdések mindenképpen meg tudjuk oldani, és egyességre tudunk jutni. Ami a munka foglalkoztatásügyi bizottságot illeti, tudjuk, hogy mik az, mi az eredmény a szavazásnak, tudjuk, hogy melyek a legfontosabb kérdések az említett bizony szakbizottságnál, és ugyanabban a szellemben fogjuk folytatni a munkát, annak érdekében, hogy első olvasatban sikeres legyen ez a téma. Ennyit szerettem volna hozzátenni a tanács nevében. Köszönöm. Señor Dueñas. Köszönöm szépen, Dueñas úr. Az eszmecserékkel most nem folytatjuk ezt a vitát, hogyha nincsen több észrevételük, akkor inkább folytassuk a napirend tárgyalását a haptos napirendi ponttal. Most persze jelentkeznek, illetve most jön ez a pont. A parlament állásfoglalása a tanács által módosított 2011. évű költségvetési tervezetről harmadik szakasz bizottság. Ez az első eszmecsere erről a témáról, a 2011-es költségvetésről. Először egy rövid prezentációt hallgatunk, majd a, hallunk majd a bizottság részéről, azután megnyitom a vitát. 2011 lesz az első olyan éves költségvetés, amely már az új eljárások alapján készül a Lisszaboni szerződés szerint. Egyetlen olvasatban fogadja el a parlament és a tanács. Ez azt jelenti, hogy a parlamenten belül a szakbizottságok szorosabb együttműködésére lesz szükség a Költségvetési Bizottsággal. A bizottság a költségvetési tervezetet 2010. április 27-én terjesztette elő. A Költségvetési Bizottság jelenleg dolgozik egy jelentéstervezeten, amely az a bizottság költségvetés tervezetét véleményezi. A trialógus mandátum, ez a címe. Jedrejevska asszony az előadó. Egy kicsit nehéz kimondani a nevét, elnézést kérek. Ahhoz, hogy a Libe szakbizottság tagjai már most reagálhassanak a jelentésre és módosítási javaslatokat vethessenek fel, ezért szereztük meg ma ezt az első eszmecserét. A referencia dokumentumok, vagyis a bizottság költségvetés tervezete, valamint egy munkadokumentum, amelyet én hoztam tető alá, és amely összefoglalja a 2009-es költségvetés végrehajtását, illetve a 2011-es költségvetése vonatkozó előrejelzést, valamint a Jedrzejewska asszony által készített jelentéstervezet, tehát mindezeket megkapták múlt pénteken a Libe bizottság tagjai. Május 12-e déli 12 óra a módosítások benyújtásának határideje. Most a bizottságot hallgatjuk meg, de Brauer urat, igen, látom itt van, kérem, hogy mondja el a prezentációját. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön maga is bevezette -e röviden ezt az anyagot, és úgy vélem, hogy ez a leg, ez egy nagyon jó dolog, mivel hogy késő is van. A magunk részéről egyelőre nem tudunk pontos vagy megfelelő módon, vagy illetve tudunk megfelelő részletes magyarázatot szolgálni arra, hogy milyen módon készítettük el ezt az anyagát. 135 milliós hitelvállalásról van szó, és 152 fizetési hitellel. Ezek nagyon magas összegekről van szó, 12,8%-os emelkedés, és 15,4%-os emelkedés a fizetési Ez az emelkedés a kezdeti programozás szerint történik, úgy, ahogy az anyagi, a pénzügyi előrelátásoknál ezt előkészítettük. A költségvetési a ez egy backloading fajta anyagszolgáltatás alapján tudták ezt kidolgozni. Ezt a programozás végére tervezték, és ezért egy olyan költségvetési projektet dolgoztunk ki, amilyet önök megkaptak. Ez lehetővé teszi azt is, hogy 2011-re új költségvetési tételeknek is eleget tegyünk, amelyek a stokholmi program költségeivel függnek össze, illetve az előbb, e, a most elfogadott tervnek a végrehajtásával kapcsolatos, amelyet most fogadott el a tanács, amelyről Mászrom asszony is beszélt. Nos, ezek mind itt szerepelnek. Van egy eh, mozgás 70 millió eurós határértékről van szó, amelyik a VIS és az SIS kettőre vonatkoznak. Egy, olyan, egy kérdés vetődik föl, amikor elvassuk ezt e, a költségvetési tervezetről szóló parlamenti állásfoglalásnál, mégpedig az ügynökségek igénybevét, igényeit is figyelembe vettünk. Ebben a tekintetben a lehető legszorosabban kell figyelembe venni e, az igényeket. Hiteleket e, vettünk figyelembe, ami a menekültügyi ügynökséget illetően ezeket a menekültügyi alapból fedezzük. Ez azt jelenti, hogy a menekült ügyi alapnak a növekedés nagyon közel áll nullához, mert ezeket a pénzeket tehát így módon fogjuk felhasználni. A hiteleket lehet, a hitelek lehetővé teszik az, hogy az első operációkat elindítsuk 2011-ben, eh, 2012-ben. Vannak hitelek az információs rendszereket kezelő ügynökségnek, ezeket a VIS és az sis re eh, indítottuk el, de ezeket egyelőre eh, rezervben, illetve leállítottuk, mert ezeket egyelőre fenntartjuk ahhoz, hogy létrehozzuk ezt az ügynökséget, hogy talpra állítsuk ezt az ügynökséget. Az eurojuice tel kapcsolatosan kb. 6% körül van, és e, növekedés van, és ez lehetővé teszi az, hogy különböző akciókat foganatosítsanak, nevezetesen például egy olyan hálózatot, amelyik ügyészekkel foglalkozik. Nos, új igények is felmerülnek, amelyek újabb feladatokkal kapcsolatosan. Ez egyenlőre nem világos a mai napon, de erre van egy bizonyos keret a tanácsnak egyességre kell jutnia a belső biztonsági stratégiát illetően, ezt a bizottság majd az ősszel fog előterjeszteni, erről beszélt Mánstrom asszony, tehát egy belső biztonsági stratégiáról van szó, Erről kapcsolatosan tehát további költségek fognak születni, és ez új feladatokat fog jelenteni a rendőri szerveknek. Nos, a megfelelő ritmust is ki kell dolgozni, annak érdekem, hogy hogyan fogjuk feldolgozni ezeket a hiteleket. Mi megpróbáltuk korlátozni a kül adminisztratív költségeket a különböző programokban, annak érdekében, hogy fenntartsunk egy operációs egyensúlyt ezekben a témákban. Nos, röviden ennyi lett volna ezek a főcsapások, amelyek mentén dolgoztunk. Természetesen, hogyha bármilyen kérdés van, akkor állok az önök rendelkezésre, amennyiben e részletesebb kérdésről merülne fel ebben a témában. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr! Thank you. Köszönöm szépen, Dröbber úr. Most rajtunk a sor. A Lébe szakbizottság tagjait kérdezem, kívánnak-e hozzászólni? Buszutél úr nem. Van de Kamp úr. Um, hát- Köszönöm, elnök úr. Először is Engedje meg, hogy köszönetet mondjak a munkadokumentumért. Nagyon világosan fogalmaz ez a dokumentum, most pontosan tudjuk, hogy hogyan is áll a helyzet. De azért volna néhány kérdésem a 2009-es évvel kapcsolatosan. Itt két ponttal kapcsolatosan van kérdésem. Először is. a garanciák nem kerültek teljes mértékben kihasználásra. Ez sajnálatos. Más intézkedések és programok esetében már kaptunk ezzel kapcsolatosan magyarázatot a vízszel és a sziszel összefüggésben, ami pedig a 2011-re vonatkozó előrejelzéseket illeti. Az EPP csoportban azt látjuk, hogy a szabadságbiztonság és igazságosság térségére vonatkozó költségvetés szükségtelenül növekedett, és nagyon nagy figyelemmel követjük a Stockholmi program végrehajtását, és nagyon sok politikai jó indulattal ezt elfogadtuk, és nagyon fontosnak tartjuk azt biztosítani, hogy megfelelő forrásokat alokáljunk ehhez a programhoz. Pozitívan értékeljük tehát ezt a dokumentumot. Sajnálatos, hogy a 2009-es alapot nem használták fel teljes mértékben, de a 2011-es előrejelzésekkel kapcsolatosan nagyon elégedettek vagyunk, és reméljük, hogy az alapot kellőképpen kihasználják. Köszönöm, Giacolino úr. Buszotil úr mégis szeretne szólni. Thank you, Mr. President. Well, I actually wanted to make a... Köszönöm, elnök úr. Valóban szerettem volna szólni, de és közben kikapcsolódott a mikrofon. Azonnal szerettem volna szólni, csak szerettem volna, hogyha az árnyék előadó először szól, nem gondoltam meg magam ilyen gyorsan, ne aggódjon. Amit felszerettem volna vetni, a következő javaslatot szeretnék tenni, egy olyan javaslatot, amelyet már többször is felvetettem korábban, és ez azzal foglalkozik, hogy hogyan tárgyaljuk meg és hogyan fogadjuk el a költségvetéssel kapcsolatos véleményeinket. Beszélek most az ügynökségekről, amelyek a szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak, illetve a finanszírozási programokra is. Világos, hogy a politikai viták nagyon lényegesek, amelyeket ebben a szakbizottságban lefolytatunk, de talán ez a dosszié a legfontosabb, hiszen finanszírozási források nélkül, ahogyan Van de Kamp úr az imént említette, anélkül, hogy ezek a különböző politikai döntéseink mögé kerülnének, hasztalan politikai döntéseket hozni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem tudunk valós véleményt elfogadni a költségvetésről, anélkül, hogy folyamatosan kapcsolatot tartanánk az ügynökségekkel, amelyeknek a sorsáról vitázunk, gyakran kell velük találkoznunk, és meg kell tudnunk, hogy milyen terveik vannak a következő évekre. Hogyan tudjuk elbírálni a 2011-es költségvetéseiket az ügynökségeknek, ha nem találkozunk a képviselőikkel, nem vitatjuk meg a következő évre vonatkozó terveiket. Úgy gondolom, hogy a felelősöket az ügynökségektől be kell hívni, hogy látogassanak el hozzánk, számoljanak be arról, hogy milyen terveik vannak az elkövetkező évre, és ennek alapján tudunk koherensebb pozíciót kialakítani a költségvetéssel kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik a finanszírozási programokra is. Van is egy kérdésem a biztoshoz. Azt ígérte az év korábbi részében, hogy megkezdenek egy felülvizsgálatot azzal kapcsolatosan, hogy a szolidaritási alapnak juttatott programoknak juttatott pénzeket hogyan költötték el. Nagyon lényeges számunkra, hogy ilyesfajta rálátást kapjunk, egy részletes tanulmányt a bizottság részéről erről a témáról. Ennek segítségével jobb döntéseket hozhatnánk a következő évi költségvetés meghatározásánál ne feledkezzünk meg arról, hogy a véleményünk a Költségvetési Bizottság elé kerül, de legtöbbször a Költségvetési Bizottság ránk támaszkodik a mi véleményünkre, mielőtt meghozza végleges döntését a költségvetéssel kapcsolatban. Ezért továbbra is kitartok emellett, elnök úr, ebben a témakörben részletes adatokra van szükségünk az érintett ügynökségekkel kapcsolatosan, és meg kell tudnunk részletesen, hogy az Európai Uniós adófizetők pénzét hogyan költik el, milyen módon a finanszírozási programok keretében a szolidaritási fejezet kapcsán. Köszönöm. Köszönöm. Gyakolino úr. Köszönöm, elnök úr. Hmm, nagyon konkrét kérdésem van. Az imént Malmström asszonytól kérdeztem bizonyos dolgokat, egyeseket megválaszolta, másokat nem, de van egy konkrét. És még egyszer a bizottsághoz fordulok. A Stockholm programban, a megfelelő határozatban ott szó van egy szolidaritási támogatással azon államokkal szemben, akik, eh, ahol túl népesedettek a börtönök. Olyan mm, emberek vannak a börtönökben, akik harmadik országokból származnak. Tehát ez egy határozatban van, amelyet novemberben fogadtunk el, múlt novemberben kérdésem az, hogy vannak megfelelő konkrét paraméterek annak érdekében, hogy hogyan történik ezeknek az összegeknek az leosztása, kiosztása, ami a kábítószer függőséget illeti, mivel hogy idő hiányában nem sikerült a plenárison egy megfelelő határozatot hozni ami a kábítószer függőségeket illet illeti, vannak konkrét, megfelelő anyagi források erre a konkrét célra, tekintettel arra, hogy 2012-ben lejár a kábítószer elleni akcióterv. Köszönöm, elnök úr. Papa Nikolaou úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is van egy kérdés a bizottság felé, és szeretném, hogy egy sor kérdést tisztázzunk. Ebben az első időszakban egy sor módosítót nyújtottunk be, emeltünk összegeket 2010-ben, és azt láttam, hogy 2011-ben növekedés volt egy sor dotációban, ami biztonság és biztonság témájában, de ahhoz, hogy megfelelő legyen a véleményünk, azt látjuk, hogy vannak olyan alapok, amelyek 2009-ben nem kerültek felhasználása. Ez azért van, mert a tagállamok nem jártak el helyesen, vagy administratív okok miatt, vagy egyéb okok miatt nem történt, nem került felhasználásra ezek az összegek. Elnök úr, egyetértek azzal, ami korábban elhangzott, és az igazság, hogy egy éve vagyok itt, néhányan mások is újoncok itt a parlamentben, és szeretném, hogyha lenne egy sor meghallgatás, annak érdekében, hogy átlássuk az összes ügynökségnek a rendszerét, főleg azokat, amelyik ennek a bizott szakbizottságnak a kompetenciái. Annak érdekében, hogy jobban megismerjük, hogy látlássuk a működésüket, hogy megfelelő módon tudjuk értékelni az adatokat. No further... Úgy látom, többen nem kértek szót. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy a bizottság képviselőjének De Bruver úrnak adom meg a szót, hogy tudjon reagálni a kérdésekre és többször elhangolt, hogy egyfajta szemináriumra volna szükség az ügynökségekkel kapcsolatosan, akikért a Libel Bizottság felel, hogy pontosan meg tudjuk állapítani, hogy milyen költségvetési eszközökre van szükségük a munkálkodások kifejtéséhez, de Brover úr. Köszönöm, elnök úr. Nos, ami a 2009-es végrehajtást illeti, a válasz elhangzott tulajdonképpen. A nagy informatikai rendszereket illetően a válasz egyértelmű, ami specifikus programokat illeti, a magyarázat nagyon egyszerű. Ezek olyan programok, amelyek közvetlen vezetés irányítás alatt vannak, és ezért mi a klasszikus költségvetési technikával dolgozunk, a javaslat, illetve a kérelmek értékelés alapján dolgozunk. 2009 eh, ebből a szempontból nem volt egy túl jó év, különböző javaslatokat kaptunk kis összegekre, de a minőség miatt, vagy a formai okok miatt ezeket nem tudtuk elfogadni, és emiatt nem tudjuk kihelyezni a kért összegeket amikor már megfelelő ok és megfelelő módon történik a kérelem, akkor persze ki tudjuk ezeket helyezni. Nos, ilyen okokra vezethető vissza ez. Ami az ügynökségeket illeti, például itt a Frontex ügynökség a legnyilvánvalóbb eset, a igazgatója már beszélt a bizottság előtt, ebben az esetben volt egyfajta kompenzáció, ugyanis a pénzügyi szabályokat figyelembe véve 3 millió tudtunk szó, nyújtani a kezdeti összeghez képest a Frontexnek. Nos, ami a konkrét kérdéseket illeti, ami a kábítószer ellenes harcot illeti, 3 milliós összeget irányoztunk elő 2011-ben, tehát ugyanaz az összeg, mint ami volt a 2010-es költségben. Tehát az, ami jelenleg is zajlik. Ami a ö, börtönök helyzetet illeti, az általános eszmefuttatás a börtönök, a börtönök költ, börtönökkel kapcsolatos költségek, az eh, igen szerepel a Stockholmi programban, az ezzel foglalkozó bizottsági jelentésben is szerepel. Ez eh, egy eh, kísérleti projekt vagyunk jelenleg, és egyenlőre még tárgyalások zajlanak a tagállamokkal. Ezt a projektet az alap emberi jogok program alapján fogjuk finanszírozni. 13 millió 800 ezer euró a költségvetés erre, és ez ugyanaz, ugyanez ez az összeg szerepel 2009-ben. Nos, jelenleg tekintettel a prioritásokra, amelyeket Redding asszony kiemelt, aki a felelős ennek a programnak a végrehajtásában. Egyértelmű, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos témák élveznek prioritást, illetve az gyermekek jogaival kapcsolatos témák, ők élveznek, ezek a témák élveznek tehát prioritást. Amennyiben az elkövetkezendő évek során egy konszenzus alakul ki ebben a kísérleti programban, ami a börtönök helyzetét illeti, kialakul, akkor további forrásokat tudnánk biztosítani. Buzotil úr kérdése, aki a szolidaritási alapnak a kihelyezését illeti a migrációs problémákban, ezt eh, elindítottunk, de az eredmények ezeket nem láthatjuk a jövő év elejéig. Malmström hogy megerősítette a majd délután során mindezt. Mi 2014-re nem csak egy eh, időközbeni ellenőrzést és felmérést terveztünk, hanem egy jelentést is, amelyikben rámutatunk arra, hogy milyen az együttműködés a tagállamok között, ami a börtönök finanszírozását illeti. egy eszközöket kell kidolgozni, az együttműködési formákat, az értékelést is eh, át kell tekinteni, a máltai program és további egyéb dolgok vannak függőben, de ebben az optikában eh, fogunk, eh, fogjuk áttekinteni a dolgokat. Úgy látjuk, hogy a az eredmények későn fognak jönni, és nem lesz elégséges annak érdekében, hogy önök megkapják a 2011-es költségvetés előkészítése során. Nos, a bizottság az önök kezében van, illetve az önök szakbizottsága kezében van, különböző ügynökségeknek a vezetősége már kidolgozott különböző kérvényeket, költségvetési programokat, és ezeket majd mm, be fogunk nyújtani. Fel kell mérni, hogy mik az igényei ezek az ügynökségek, és milyen költségvetési források állnak rendelkezésre. A költségvetési hatóságok azok, amelyek eldöntik majd, és esetleg változtatnak aztán a kezdeti költségvetésen, mint ahogy említettem, egy elég bőséges mozgásterünk van a költségvetésben. Frontex esetén például menet közben döntöttek arról, hogy emeljék a költségvetést, megfelelő módon ezt eh, beépítettük a 2011-es előzetes költségvetési tervezetben. Nem csak a Frontexnél eh, fogjuk ezt eh, figyelembe venni, amennyiben önök kérik, hanem más időkségek tekintetében is. Én csak annyit tudok megerősíteni most, hogy a az ügynökségek kérelmei megfelelnek nem csak a program, hanem ezek észszerű összegek tekintettel a prioritásaik, a feladataik, amiket el kell látni, és a különböző igazgatóságok ezt melegképpen bizonyították is. Remélem, hogy ezen el megválaszoltam az elhangzott kérdéseket. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mr. De Bruver. Köszönöm, De Bruver úr. Úgy látom, többen nem kérik a szót, de De Kamp úr. Elnök úr, csak egy kérdésem volna. Elhangzott példaként, hogy az Európol költségvetése megfelel a pénzügyi tervezésnek, de ez a bizottság pénzügyi terve a tanácsé, vagy pedig az Európolé? Aztán még egy kiegészítő kérdésem volna. A következő, az ügynökségek költségvetését megtekinthetjük? Én új vagyok, nem tudom mi a gyakorlat, az Európol mondjuk csak század, eh, századkérés csak 28-ot eh, kap, akkor mi történik? Mr. Köszönöm, elnök úr. Igen, válaszolunk. A, a költségvetési hatóság, azaz a, tan, a bizottság, a tanács és a parlament dönti el. 2013-as időszakban ezek bizonyos programok vannak az ügynökségek számára, és erre a programra hivatkoztam az imént. A Frontex esetében már korábban történtek ilyen túllépések, túllépték a, a költségvetési keretet, de ez szándékosan történt, ugyanis a költségvetési hatóság évről évre felhasználta rendelkezésre el a játékteret annak érdekében, hogy több, hát, eh, több forrásokhoz juttassa a Frontexet. Ahogy korábban említettem, amikor az első kérdéshez válaszoltam, lehetséges, hogy az iroda azt látja, hogy a feladatait jelentősen megerősítettnek tekintet. ugyanakkor úgy véli, hogy még nem dönt, és ezért később dönt attól függően, hogy milyen feladatok jönnek az év során. Nos, ebben az esetben 2011-ben a költségvetését megerősítjük, és ezért már 2012-ben egy megerősített költségvetést kap. Nos, amennyiben a bizottság javaslata, illetve az ügynökségeknek a számításai ezek egybeesnek, akkor azt hiszem, hogy ez nem okoz problémát elnök úr, ön elég gyakran összehívja az ügynökségeknek a vezetőségét, annak érdekében, hogy felvázolják a tevékenységüket és a feladataikat, és ezen belül költségvetési kérdések is felmerülnek. Nos, ott meg lehet beszélni ezeket a kérdéseket velük. Köszönöm. Buszutil úr? Yes, uh... Igen, köszönöm. Egy kérdésem lenne konkrétan a Frontexre vonatkozóan a neve többször elhangzott. A bizottsági javaslata arra irányul, hogy felvizsgálja a Frontex mandátumát. Esetleg ez az ügynökség saját berendezéseit beszerezhetné. A bizottság számolt-e ennek a lehetőségével a költségvetésben 2011-re? Bizottság. Köszönöm elnök úr, köszönöm Buzotil úr a kérdését. A jogi alapban az szerepel, hogy legyen egy habilitáció, tehát ez azt jelenti, hogyha a szöveget a közös törvényhozók megszavazzák, elfogadván a elfogadván az ügynökségnek a munkatervét, ők fogadják el, hogy milyen anyagot kell beszerezni, vásárlás révén szerezzék be, vagy leasing révén, és ennek alapján kidolgozzák, hogy milyen költségvetési tételeket szánnak erre a feladatra. Tehát ez most folyamatban van, az együttes döntés alapján el kell dönteni, hogy megadjuk-e ezeket a kompetenciákat Frontexnek, amennyiben megkapja Frontex, akkor valóban meg fogja kapni. Amikor a, szület, a döntés megszületik, amennyiben van valamilyen eh, panasz a Frontex még fellebezni tud, és akkor ennek alapján kapja majd meg egy végső döntés eh, eredmény alapján, és így történik ez az eljárás tehát. Hát akkor, ha ennyi, lett volna, szerintem tovább kell lépnünk, ugyanis csúsztunk, és van még két napi rendi pontunk, de összesen már csak 20 percünk van a koordinátori ülésig. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen további lépésekre van szükség ezzel a dossziével kapcsolatosan. A LIBE formális véleményét nyár előtt kell elkészíteni, a módosítókkal együtt, ahhoz, hogy rögtön a nyári szünet után a szakbizottságunk ezt el tudja fogadni. És majd születik egy második munkaanyag, ami elemzést, illetve javaslatokat fog tartalmazni az első nyár utáni libe ülésre. És akkor ezzel rátérhetünk a következő napirendi pontra, a hetesre, az internet szabályozásról a következő lépések és a vélemény előadója Stavros Lambrinidis. Kérem, ossza meg velünk véleménytervezetét. A, szavazat, a módosítók benyújtási határideje május 14-e, ami egy csütörtök, illetve bocsánat, péntek délig. Lambrinidis úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Az Iparügyi Szakbizottság jelentéstervezetéről van itt szó. Wagner úr a jelentéstevő. Az internet irányítás, az internet jövőjé, szabályozásának jövőjére vonatkozik ez. Egy kaliforniai székhelyű civil szervezet az ICANN foglalkozik az internet domain nevekkel, címekkel. Itt most nem akarok a műszaki részletekbe bocsátkozni, de minden esetre itt bizonyos tovább fejlesztésekre lehetne javaslatot tenni az ICANN révén történő internetes szabályozásra. A LIBE javaslatai elsősorban mi hatáskörünkbe tartalm, tartozó ügyekre irányul. Az első három bekezdésben én azt javasolom, hogy tegyük hangsúlyosabbá mi véleményünket az iparügyi szakbizottság jelentésében. És itt utalni kellene korábbi jelentésekre, többek között az enyémre is. Az internet szabályozásról a jövőben is vitatkoznunk kell, mégpedig az összes érdekelt fél bevonásával állami és magánszinten, és biztosítani kell, hogy az internethez való hozzáférés alapvető jogként érvényesüljön. Fel kell venni a harcot az elektronikus analfabetizmus és a demokratikus kirekesztés területén. Itt különböző garanciákra is szükség van az adatvédelem kapcsán, és bizonyos mértékű harmonizációra. Ezeket pedig alulról felfelé építkezve kellene elérni. Az állami és magán résztvevők közötti partnerséget a lehetőleg minimálisabb szintre kell szorítani, és harmadik eh, szempontban, eh, vagy eh, pontban az úgynevezett internetes jogi kartát említem, ez sajnos nem egy nagyon mélyen szántó anyag, de a rendelkezésre semre álló terjedelemben igyekeztem kidomborítani azokat a fontos szempontokat, amelyekkel eddig foglalkoztunk az internetes szabályozás kapcsán. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Köszönöm szépen, Lambrinidis úr. És akkor most a kollégák kapnak szót. Fosz úr, köszönöm szépen. Az internet jelentősége nyilvánvalóan fokozódik, és a különböző gazdasági ágazatokban is nagyon fontos szerepet kap, például az oktatás területén, az információ, a távközlés, kommunikáció területén, és ez bizonyos biztonsági szempontokat is érint. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy az internet a jövő médiuma. Ugyanakkor viszont ezt egyfajta infrastruktúraként is tekintenünk kell, összehasonlítva más infrastruktúrával, amelyek állami szabályozás alatt állnak. Az internet szerepe egyre erősödik a közszolgáltatások, közérdekű szolgáltatások területén is, és éppen ezért hatékony szabályozásra kell törekedni megfelelő szervezeti keretek vagy formák mentén. Tehát ezeket kell szem előtt tartani, illetve ezekre kell bizonyos befolyással lennünk. Itt felmerül az a kérdés is, hogy az internet a, az egyének jogvédelme szempontjából is szabályozásra szorul, itt eh, például gondolok eh, a személyes adatvédelemre, illetve testi védelemre, és eh, meg kell vizsgálni, hogy milyen szabályzási kereteket tudunk megteremteni, ami kellő egyensúlyt biztosít az internet szabad felhasználása vagy használata között, másrészt pedig a között, hogy az egyes magánszemélyek alapjogai ne sérüljenek tisztán kell ezt is látni, hogy a szabadság soha nem lehet korlátlan, és mindig ott ér véget, ahol a többiek jogai kezdődnek. Tehát jó lenne, ha az ötös és a hatos pontra külön utalnánk, a hatos és a hetes pontra, itt bizonyos felügyeletre is szükség lehet az esetleges bűncselekmények megakadályozására. Nyilvánvalóan nem tudunk minden érdekének, mindenki érdekének megfelelni. A hetes pont pedig a kiskorúak védelmére is vonatkozik. Ez különösen figyelemre méltó, ugyanis szerintem a kiskorúakat nem, hogy minimálisan kellene védenünk, hanem éppen, hogy minél átfogóbban. Gyakolino. Gyakolino képviselő. Nagyon röviden. Az Intener témája természetesen egy sor mérlegelésre ad okot. Egyetértek a előadó véleményével, ugyanakkor lennének javaslataim. Kétségtelen, hogy eh, megfelelő módon kell tudatosítani a felelősségeket a magán szektorban, illetve a közigazgatásban. Eh, e felől nem lehet kétség, hogy az internet sokszor nagyon fontos, nagyon jelentős mellékhatásai lehetnek. Ugyanakkor oda kell figyelni, hogy vannak sérülékeny személyek, nem csak a gyermekekről beszélek, és ezt kihasználhatják egyesek. A játék, a szerencsejáték, a fogadás interneten keresztül, ez például ilyen probléma, és ezzel a parlamentben foglalkozni kellene, megfelelő módon kellene tehát megerősíteni a, a, a sérülékeny egyének védelmét. Franz úr, köszönöm. Az internet egy komoly kiegyenlítő a különböző társadalmi csoportok és osztályok között, a pártok között. Nem tudom, hogy Kéne korlátozás? Igen, kellene korlátozás. Különösen ami, ami, ami az internet bűncselekmény célú felhasználását illeti kábítószerkereskedelem, gyermekpornográfia és egyebek. Ugyanakkor az internet szabályozását nem lehet arra felhasználni, hogy erőszakmentes véleményeket közvetítsünk ugyanis eh, ha valaki erre az útra terelődik, akkor a tiranikus, eh, a zsarnoki rendszerek irányába haladunk. Köszönöm szépen. No other member or representative here? Yes, I see Mr. További jelentés, eh, jelentkezések, Tavares úr. Igen, egy rövid hozzászólásom lenne csak. Mi általánosságban támogatjuk a véleményt. Úgy gondoljuk, hogy megfelelően hangsúlyozza a multilaterális megközelítést az internet szabályozásban, különösen olyan testület kapcsán, mint az ICANN, felveti a demokrácia kérdését is. Sajnos a jelentéstevő most nincs jelen, de azt hiszem, hogy széleskörű támogatásunkról biztosíthatjuk őt, és összességében támogatjuk a véleményét. Elnök, köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, akkor Lambrinidis úr kap még szót. Igen, ez valóban egy vélemény egyelőre, és nagyon örülök, hogy mindenki ennyire érdeklődik ez iránt az izgalmas kérdés iránt. Nyilvánvalóan az internet filozófiája szorosan összefügg a szabályozással. Ami bizonyos bekezdéseket illeti, eh, itt eh, néhányat külön kiragadtak, és még egyszer hozzáteszem, hogy a 6-os 7-es bekezdés az iparügyi szakbizottság jelentéséből ered, nem az én véleményemet tükrözi. Hosszasan vitatkoztunk az ottani kollégákkal, lehet, hogy itt az ITRE véleményén majd módosítani lehet. Én néhány ilyen dolgot is kiragadtam, és általánosan az általunk alkalmazott nyelvezetet alkalmaztam. Például a cenzúra, a felügyelet, az ellenőrzés. És a vitánkat a jövőben is folytatni kívánjuk, annak érdekében, hogy a meghozandó intézkedések arányosak legyenek. Én egyetértek sok megjegyzésükkel, és várom a módosítókat. Ha úgy gondolják, akkor a munkatársaik engem közvetlenül vagy a munkatársaimat felkereshetnek az elkövetkezendő napokban, mielőtt a módosítóikat benyújtanák, annak érdekében, hogy ezeket aztán tényleg maximálisan támogatni tudjam. Ha viszont nincs erre idejük, akkor várom a módosítóikat egyébként is, és igyekszem majd ezeket minél teljesebb mértékben beépíteni az anyagba. Elnök, köszönöm szépen, Lambrinidis úr, és mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult és segített abban, hogy ilyen zökkenőmentesen le tudjuk zárni ezt a napi rendi pontot. Emlékeztetnék arra, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje 14-e péntek, 12 óra. Következik a nyolcas napi rendi pontunk, és emlékeztetnék, hogy a 9 és a tízest elhalasztottuk, úgyhogy ez most az utolsó napi rendi pontunk a koordinátorok ülése előtt. Ez pedig nem más, mint az Európai Unió, valamint Izland és Norvégia közötti megállapodás, a 2008 per 615 IB tanácsi határozat és a tehát az igazságügyes belügyi tanácsi döntésről van, a határozatról van szó, valamint a 2008 16 tanácsi határozat, ugyan csak a belügyi és igazságügyi tanács határozatáról van szó. Ezek alkalmazásáról van tehát szó. És most a jelentéstevőnek, Buzutil úrnak adnám meg a szót, de még ezt megelőzően emlékeztetnék arra, hogy április 7-én első eszmecserét folytattunk erről a megállapodásról, a tanácsi határozat végrehajtásáról kaptunk friss információt, és a módosító indítványok határideje szintén május 14-e 12 óra. Habár magát a megállapodást nem lehet, vagy a határozatot nem lehet módosítani. A parlament belső szabályai szerint a módosítókat a jogalkotási állásfoglalás tervezethez lehet csak benyújtani, ami eljárás beli kérdéseket érint. És akkor most a jelentéstevő Buzutil úr kap először szót, és utána megnyitom a vitát. Köszönöm. Hogy bizonyos időt behozzunk, nagyon röviden szólok csak. Ez egy technikai jellegű dosszié, ahol igent vagy nemet kell mondani arra, hogy meghosszabbítsuk, illetve kiterjesszük bizonyos rendelkezések kiterjesztését Izlandra és Norvégiára, olyan rendelkezéseket, amelyek az EU-ban már hatályosak, a terrorizmus ellenes küzdelem, a határokon átnyúló bűncselekmények és bűnözés kapcsán. Az első eszmecsere keretében elhangzott, hogy ez nagyon fontos lenne a két érintett ország számára, de legalább ennyire fontos számunkra is, hogy tovább fokozzuk a bűnözéssel szembeni küzdelemben az együttműködésünket az érintett két országgal. A Lisszaboni szerződés óta egyetértési eljárás érvényesül, tehát egyetértésünket kell adnunk ahhoz, hogy ez a megállapodás elfogadásra kerüljön, illetve hatályba lépjen. Tehát én pusztán annyit javasolnék csak a kollégáknak, hogy bólintsunk rá erre a megállapodásra, hiszen ez fontos Izland Norvégia számára, illetve számunkra egyaránt. Buzutil köszönöm. A bizottság vagy a tanács képviselője kíván-e szólni, vagy más kollégák? Kíván-e valaki hozzáfűzni valamit a Buzutil úrféle igen javaslathoz? Ha nem, akkor az egyebek, szokásos egyebek napi